Dear colleagues, would you please... Kedves kollégák, kérem foglalják el a helyüket. Okay, good afternoon everybody, dear colleagues. I... Jó napot kívánok mindenkinek, kedves kollégák. Let's start our meeting. Uh, to the kezdjük el az ülésünket rögtön az egyes napirendi ponttal, a napirend elfogadása. The other one. Does it work now? It was Működik rendben a mikrofon, kérdezi az elnök úr. Yeah. Does it work now? Okay. Működik? Rendben. The point number one a napirend elfogadása a következő bejelentéseim lennek. A jelenleg folyó tárgyalásokkal kapcsolatban a kompromisszumos módosítákról és technikai problémák miatt az előadó és a szocialisták azt kérték, hogy halasszuk el a következő ülésig a szavazást. Hogyha nincsen széles konszenzus, akkor Dönthetünk, igen. Fanisztel úr. Tehát technikai problémák miatt, csak hogy jól értsem. Technikai problémák. Ezeket meg lehetne a szavazás előtt oldani? A titkárság most értesített arról, hogy nem. Sajnálatos, mondja Mr. Royal. Sajnálom én is, mondja az elnök. Tájékoztattak minket, hogy Fellegi úr lebetegedett, és ezért Kovács Iván fogja helyettesíteni, aki a Nemzeti Fejlesztésért felelős államtitkár. Ez a hetes ponthoz kapcsolódó bejelentés volt. Vegan, Vogan úr itt van, úgyhogy kezdhetjük hogyha mindenki egyetért, és hogyha elfogadottnak tekinthetjük a napi rendet. Tehát akkor a négyes pont következik, erőforrás hatékony Európa. Derek Vaughan az előadó, meg is, mondom, meg is adom a szót egy rövid bemutatóra. Yeah, thank you, uh, Chairman, and I will try and keep... Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek, és olyan rövid Röviden foglalom össze ezt a pontot, amennyire csak lehetséges. Ugye tudják a kollégák, hogy a szakbizottságnak ez a véleménye, a Környezetvédelmi Bizottsághoz adjuk be ezt a véleményt, és ez az első eszmecsere most a véleményünk kapcsán. Először is üdvözlöm azt a tényt, hogy a hatékony erőforrás felhasználás az a 2020-as stratégián belül egy prioritás. Ugye nagyon fontos, hogy az európai állampolgárok szemében is, hogy erőforrás hatékonyak legyünk, tehát nagyon jó ezt a témát kiemelni. A kollégák gondolom számítanak arra, hogy én a régiók jelentőségét, a helyi önkormányzatok jelentőségét fogom kiemelni, és így az ő munkájuk által lehet elérni az erőforrások hatékony felhasználását. Szerintem a régiók, a helyi önkormányzatok mindenképpen részt kell vegyenek a konzultációban, amikor a tagállamok a terveiket elkészítik. Minden egyes régió más és más, és persze ezt észben kell tartani, amikor a terveket elkészítik. A véleményben azt is megfogalmazom, hogy a helyi önkormányzatok és a régiók amellett, hogy részt vesznek a tervek összeállításában, mondjuk az energia, a vízfelhasználás hatékonyságát célozva, emellett tehát még a végrehajtásban is részt kell, hogy vegyenek. Tehát a tervek végrehajtásában. Már nagyon olyan sok olyan régió van és helyi önkormányzat, amely részt vesz az ilyen munkákban, az energia hatékonyság, illetve a vízforrások hatékonyabb erőforrásában, erőforrás hatékonyabb felhasználásában de még lehet ezt növelni, és természetesen szinergiák is vannak, amiket ki lehet használni. Erre mondok egy példát, Felszben az én régiómban minden egyes önkormányzat rendelkezik egy saját energiahatékonysági cselekvési tervvel, ezt be kell nyújtani a Velszi parlamentnek, és így gondoskodunk arról, hogy valóban előrelépés történik-e vagy sem. Aztán az új technológiák kidolgozása és nagyon fontos a hulladék pazarlás csökkentésére, illetve a hatékonyabb erőforrás felhasználása. Ehhez a bürokráciát csökkenteni kell, és minden szintet be kell vonni, a helyi, a regionális és a, az európai szinteket, illetve a nemzeti szinteket. Nagyon rövid a véleményem, ez a lényege. Gondolom a kollégáknak lesznek megjegyzései. Én csak arról szerettem volna még mindenkit tájékoztatni, hogy a módosítók benyújtásának határideje július 14, aztán a szakbizottságunk szeptember 19-én szavaz erről, és utána pedig a Környezetelmi Bizottság megkapja a véleményünket novemberben. Köszönöm. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen. A tagoknak megadom a szót. A képviselőknek megadom a szót. Mazzonyi árnyék jelentéstevő nincs itt. Kérem. E, dziękuję e, bardzo, e, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni az előadónak. Rendkívül jó véleményt készít. Azt gondolom, hogy az erőforrás hatékony Európa rendkívül fontos a fenntartható fejlődés szempontjából, és a fenntartható fejlődés lesz az egyik legfontosabb célkitűzés az el, lengyel elnökségnek. Az előforrások az üzemanyaghoz, foszilis üzemanyagokhoz és más erőforrásokhoz is kapcsolódnak, például a vízhez és az élelmiszerhez. Tehát ezt tág megközelítésben kell kezelni ezt a kérdést. Az regionális önkormányzatok az előadó véleménye szerint tehát arra is gondolniuk kell, hogy hogyan lehet ezen erőforrásokat hatékonyan felhasználni. És a hulladékkezelést is hatékonyan kell kezelni azért, hogy például az élelmiszer hulladék vagy a vízpazarlás kérdését jobban lehessen megoldani. Fel kell hívnunk az európai polgárok figyelmét erre a problémára azért, hogy valóban megértsék, hogy vannak olyan erőforrások, amelyek csak korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre, és a következő nemzedékeknek is hagyni kell belőlük. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Svele asszony. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, vielen Dank dem Köszönöm, elnök úr. Hálás köszönet az előadónak ezen véleménytervezetért. Azt gondolom, hogy az előadó néhány fontos kérdést felvetett, de van még más fontos kérdés is. A bizottság anyagában a bizottság azt mondja, hogy lehetséges a mostani pénzügyi időszakban a programokat úgy módosítani, hogy figyelembe vegyék a prioritásokat, amelyek a közleményben találhatóak. Ezt elég fontosnak tartom, ugyanis ez lehetőséget ad a helyi és regionális önkormányzatoknak arra, hogy teszteljenek dolgokat, és így lehet tesztelni a következő pénzügyi időszakra vonatkozó elképzeléseket. Ezen kívül a bizottság ezen kérdéseket a gazdasági aspektusokhoz is köti a gazdaság regionális fejlesztése fontos kérdés kell, hogy legyen számunkra, és azt hiszem, hogy a zöld munkahelyek jelentőségét is meg lehetne említeni, a helyi és a regionális gazdaságok lehetőségét, és ezek potenciálját is szintén hangsúlyoznunk kell. Az Egyesült Királyságban vannak a nemzeti szakpolitika részét képező programok, amelyeket szintén jó lenne, ha bevennénk. És a bizottság egyik harmadik aspektusa az erőforrás hatékony Európa és az ebbe való befektetések kérdése. a strukturális alapok szempontjából el kell kerülni, hogy egymással ellentétes beruházásokat indítsanak útjára, és a különböző legfőbb szereplőket is jó lenne megemlíteni. Egy további kérdés pedig az, hogy a kettes bekezdés utolsó mondata az egyes alkodozások a szakpolitikai területek között talán jó lenne, hogyha az előadó azt egy kicsit pontosítana, hogy mit ért ez alatt. Smith asszony. Sa- Sanchez Schmidt. Sanchez Schmidt asszony, elnézést. Merci, monsieur le président. Je voudrais... Köszönöm, elnök úr. Röviden szeretném kiemelni a regionális politika jelentőségét az erőforrások felhasználásában. Azt hiszem, hogy már eddig is bizonyította, hogy mennyire hatékony tud lenni, például az energia területén. Emlékeztetnék, hogy az ERFA rendelet módosítása a szociális lakások kapcsán az energiahatékonyságra helyezte hangsúlyt, és a területek közötti együttműködés és a határon átnyúló együttműködés is nagyon fontos ez egy olyan terület, amelyet jobban ki lehetne emelni, és ezzel kapcsolatban stratégiákat lehetne kidolgozni az erőforrás hatékonyság szempontjából. Ezen a területen az együttműködés nagyon élénk a szomszédos országok között. Köszönöm. Okay, thank you very much, Mr. Köszönöm. Mr. Royo. Voorzitter, dank u wel. Ook ik dank de, de, de rapporteur voor de opinie. Ik, ik wil nog even toch één stapje. Köszönöm. Szerettem volna még egy picit visszalépni. Abban az étteremben, hogy a 2020-as stratégiában nagyon világosan megmondtuk, hogy a tagállamoknak is megvan a kötelessége. És a tagállamok kötelessége pedig az, hogy a területi megállapodásokat megkös, megkössék és végrehajtsák. Az egyes régiók és az összes többi partner részt kell, hogy vegyen ebben a munkában van commentaar gaan voorzien, maar als je elke keer moet zeggen, eh, de, de regio... Hogyha minden egyes alkalommal el kell mondanunk azt, hogy a régiókat be kell vonni a munkába, mert a régiók így kimaradtak ebből, ez így eh, nem jó. Elég lenne erre egyszer emlékeztetni a jelentésben, nem kell ezt állandóan eh, ismételgetni. Aztán a végrehajtási mechanizmusról pozitív módon beszélnek, ez nagyon jó, hogyha rugalmas, és a régiók bevonása a munkába sokkal határozottabb, erősebb kell, hogy legyen. Sokkal világosabban meg kell ezt fogalmazni, mert az egyes tagállamoknak tehát meg kell, hogy fogalmazzák azt, hogy hogyan gondolják, hogy képzelik a régiókkal való együttműködést a gyakorlati szempontból. Erménye Matszoni az árnyékelőadó, egy kicsit később fog megérkezni, tehát nincs most még itt, de egyébként ő is támogatja a célkitűzéseket, és a regionális alapoknak a felhasználását. De arról van itt szó, hogy a döntést a tagállamok hozzák meg, az ő kezükben van, tehát hogy a célkitűzéseket ők támogatják és aztán végrehajtják a prioritásokat lehet rögzíteni, de utána aztán arról, hogy mi történik a gyakorlatban, a tagállamoknak, a városok, a reg- városokkal és a régiókkal kell egyeztetni. Ha nem vonják be a helyi önkormányzatokat és a régiókat, akkor nem történik semmi. És doorlopen. En, nou, laat dan e-, e- és nem működik ez az egész lánc, megakad a végrehajtás ennek a láncolatnak valamelyik szeménél. Az utolsó megjegyzésem pedig a következő. Az Európai Bizottság nagyon gyakran beszél az energiahatékonyságról, és arról is, hogy a városokban milyen energiahatékonysági intézkedéseket lehet végrehajtani. 76 milliárd euróról van itt szó, amely az Európai Beruházási Bankon keresztül rendelkezésre áll. Nem csak támogatásokról van szó, hanem hitelekről is. Megállapodásokat kötnek a bankok, bankokkal, és minél innovatívabb finanszírozási eszközöket próbálnak felajánlani. Ezek nagyon fontosak, a, a jó eszközök, mert csak így lehet a régiókat és a városokat is bevonni a munkába, tehát hogyha hatékony finanszírozási eszközök állnak a rendelkezésünkre, amit a, természetesen az előre tervezett prioritásokhoz kell tartani magunkat. Köszönöm szépen, Plaszak úr! Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jenom zopakuji, protože... Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, Szeretnék én is megismételni egy-két fontos gondolatot, véleményem szerint. Egyéni szinten kell koordinálni az eseményeket, legyen ez helyi, lokális szint, vagy regionális szint, közigazgatási szint, illetve természetesen a nemzeti szint. Mindezen szinteknek kapcsolatban kell állniuk egymással, és aztán ott van a határon átnyúló együttműködés kérdése is, ezt is mindenképpen javítani kell. Ezen kívül a hálózatokra és nagy figyelmet kell összpontosítani, hogyha energiát hozunk létre, akkor ezt természetesen el kell szállítanunk a felhasználókhoz. Köszönöm. thank you very much. Mr. Kelly, please. Kelly úr következik. Köszönöm, elnök úr. Először is azt szeretném mondani, hogy egyetértek vaughan úrral ezen az összefoglalással kapcsolatban, ami a regionális és a helyi önkormányzatok bevonására vonatkozik, ez nagyon fontos. Egy híres él politikus azt mondta, hogy minden politika helyi politika. És hát ezen a területen aztán biztos, hogy így van, hogyha valamiféle eredményt akarunk elérni, akkor a helyi önkormányzatokra és testületekre szükségünk van, ezeket be kell vonni. Mm, nagyon-nagyon súlyos problémákkal nézünk szembe. 2020-ra megfogalmaztuk a célkíztűzéseinket, de 2040-ig, 2050-ig tovább kell folytatni a munkát, és ez alatt az idő alatt próbálunk ugye hatékonyságot megteremteni, miközben egyre nő a népesség. a jelenlegi tendenciák, hogyha folytatódnak, akkor 9 milliárdan leszünk 2050-re. Tehát, hogyha nem találunk új energiaforrásokat, és nem leszünk energiahatékonyak, akkor soha nem tudjuk elérni a céljainkat, nem tudunk megküzdeni ezekkel a nehézségekkel. Szerintem ezért kell, hogy bevonjuk a regionális és helyi önkormányzatokat a munkába, hiszen itt lesz majd a cselekvés ezeken a szinteken. A politikatervezés, kutatás, technológiafejlesztés, ez központilag megtörténhet, de a végrehajtás, a gyakorlati megvalósítás az bizony a helyi szinteken zajlik mindenütt, és ezért ennyire fontos az, hogy valóban bevonjuk a regionális és helyi szinteket ők fogalmazzák meg saját maguknak a célkitűzéseket, a politikákat és aztán a végrehajtást. Minden régió saját magának. Hogyha mi ezt elérjük valamennyi régióban, akkor sokkal koordináltabb megközelítésünk lesz, és sokkal jobban fogják érezni Európa jelenlétét ezekben a régiókban. Lesz egyfajta jövőkép, és előrehaladást is el tudunk érni, akkor leszünk a jó irányban. Köszönöm. Okay, thank you very much. Mr. Köszönöm. Szíver úr. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy az előadó jogosan kiemeli, hogy a regionális alapoknak központi szerepük van. De azt gondolom, hogy még tovább lehetne ezt erősíteni. ami a 2020-as stratégia végrehajtását, vagy az energiahatékonyságot illeti, ebben nagyon fontos szerepe van. Fel kell tenni a kérdést magunknak, hogy a bizottságot mennyire kell a nagy programok kapcsán felelősségre vonni, vagy az államok által finanszírozott programokban. Talán jobb lenne, hogyha az energiahatékonyságra helyeznénk nagyobb hangsúlyt. Az önkormányzatoknak és a régióknak nagyon fontos szerepük van a jelenlegi európai rendszerben, ami a programok végrehajtását illeti, például a hulladékok kapcsán. Ebben az önkormányzatoknak központi szerepük van a hulladék begyűjtésben. Úgy gondolom, hogy példaként ki lehetne emelni az egyes régiókban vagy önkormányzatokban talált jó bevált gyakorlatokat, és felvethetjük, hogy ki lehetne alakítani a bevált gyakorlatok hálózatát az Európai Unión belül, azért, hogy a már bevált megoldásokat utána mások is átvehessék, vagy továbbfejleszthessék. A hulladékok, a megújuló energiaforrások területén, egyes régiókat, régiókat ki lehetne emelni, amelyek különösen hatékonyak, és hálózatot kialakítani más régiókkal, ahol kevésbé, jobban, kevésbé jól működnek ezek a területek. És így lehetne jobban felhasználni az erőforrásokat. Azt gondolom, hogy regionális és helyi szinten nagyon sok példaértékű megoldás létezik, de nem igazán ismerjük őket. Az Európai Uniónak köszönhetően tehát ezt az ismeret átadást lehetne megerősíteni. Köszönöm. Ďakujem pekne, pán predseda, veľmi v krátkosti. Myslím si, že pán spravodajca veľmi správne poukázal v bodoch 4, 5, 6 na to. Köszönöm szépen. Az előadó jogosan mondja, hogy a 4-es, 5-ös és 6-os pontokban az, ener- az erőforrás hatékony felhasználását kiemeli, és ebben a regionális önkormányzatok szerepét. Szlovákia have enormous problems, please. Uh, Počujete ma? Áno, môžem? Kis tolmácsolási probléma, technikai probléma van. Yes? Maybe Okay. Would you please change Vimenj mikrofon. Yes, thank you. Mikrofonhiba volt, mikrofonhiba volt. Akkor folytathatja, kérem. Nie? Mám mikrofon. Az előadó kérdezi, hogy folytathatja-e.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 tehát az előadó a négyes és ötös pontokban jogosan kiemeli, hogy mi a fontos az erőforrás hatékonyság szempontjából. A regionális és a helyi szintekről van szó. Ma kaptam statisztikai adatokat Szlovákiából, amelyek arra utalnak, hogy Szlovákia csak 18,5 százalékát használta fel a rendelkezés álló összegeknek ezen programozási időszakban. Ez az egyik legrosszabb eredmény. Azt gondolom, hogy a, ezen alacsony szintnek az egyik oka az, hogy a helyi és a regionális szintet nem vonják be kellőképpen. Az ötös pont ajánlja, javasolja a tagállamoknak, hogy határozzák meg a prioritásokat, és hogy vonják be a szubnacionális szinteket és a tervezésbe és a végrehajtásba. Ez egy nagyon fontos pont, ezt mindenképpen támogatnunk kell. Okay, thank you very much indeed. Is there any... Köszönöm szépen. A bizottságtól szeretne valaki reagálni? Mr. Moser, please. Thank you very much. Uh... Chairman. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők. Üdvözöljük a szakbizottság válaszait, és szeretnénk hangsúlyozni, hogy nagyon fontosnak tartjuk a különböző kormányzati szintek együttműködését, különösen a regionális és helyi szintre gondolok, és ebből a szempontból nagyon eltérőek a különböző szakpolitikai területek, az állampolgárok bevonására, aktív bevonására van szükség, ugyanígy a civil szervezetek, a városok, kisvárosok és nagyobb városok aktív részvételére van szükség. Így a döntések megfelelő módon kerülnek meghozatalra, és az európai és nemzeti szint megadhatja a nagyobb keretét ennek a döntéshozatalnak, elősegítve a megfelelő ösztönzők kialakítását, például az ár kialakítását, és például azt is, hogy bizonyos anyagokat, veszélyes anyagokat betiltsanak, ennek azonban a mikéntjét csak helyi szinten, regionális szinten lehet meghatározni. Van egy nagyon fontos eszköz, polgármesterek megállapodása, egyezménye, meg kell nézni, hogy ezt hogyan lehet továbbfejleszteni, kibővíteni, kiterjeszteni más olyan kérdésekre, amelyek kapcsolódnak a forrás hatékonysághoz, például a diverzitáshoz, vagy a hulladékkezeléshez, vagy az energiához. Az energia az egyik legnagyobb kihívás a jelenlegi időszakban, kapcsolódik az éghajlatváltozáshoz, az energiabiztonság kérdéseihez, és a polgármesterek egyezményének nagyon fontos szerepe van, ezt tovább kell erősíteni. Beruházásokra van szükség a következő esztendők során, például az energiahatékonyság területén. A bizottság egy energiahatékonysági irányelvet fogalmazott meg ebben az évben illetve a következő év elején fogjuk ezt megtárgyalni az Európai Parlament részvételével üdvözöljük és nagyra értékeljük politikai támogatásukat, segítettek ezt mielőbb tető alá hozni, hiszen nem várhatunk, az energiahatékonyság az egyik legolcsóbb és legegyszerűbb módja annak, hogy elegendő energiával rendelkezünk, illetve csökkentsük importfüggőségünket. Ezen kívül hangsúlyozni kívánom, hogy a régiók bizottsága, bizottságával tárgyaltunk, konzultáltunk, benyújtották véleményüket, és kiemelték azt, hogy fontosnak tartják a helyi és regionális hatóságok bevonását. Egyébként pedig pozitív véleménnyel vannak a kezdeményezés iránt. Ki kell emelni azt is, hogy a forrás hatékonysági célkitűzés eltér a másik hat célkitűzéstől az Európa 2020-as stratégiában, hiszen a többi célkitűzés egy vagy két szakterületre tér ki, itt azonban tíz különböző területről is szó lehet, legyen ez mezőgazdaság, éghajlatváltozás, közlekedés, energiapolitika, és így tovább, például regionális politika, ez egy átfogó terület, átfogó kérdés. A regionális politika nagyon fontos finanszírozási lehetőségeket rejt magában, el kell kerülni a súrlódásokat, a konfliktusokat a finanszírozási eszközök létrehozásában. Azt hiszem, hogy megvan a kellő akarat minden oldal esetében, a parlament esetében, a tagállamoknál ugyanezt látjuk, illetve a bizottságnál is, de természetesen versengenek az ötletek, a gondolatok, ki kell alakítani a legjobb gyakorlatot. A költségvetés felülvizsgálatára javaslatot tett a bizottság június 29-én, meg kell nézni ennek a regionális politikai vonzatait, kellő ösztönzőt kell biztosítani ahhoz, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a finanszírozási lehetőségeinket a lehető legjobban költjük el. Minden eurót megfelelő területekre szánunk, illetve a regionális fejlesztés, a forráshatékonyság, az energiahatékonyság, a biodiverzitás, a közlekedés és más célkitűzések is megvalósulnak. A bizottságban tehát várjuk az önökkel való együttműködést, de ugyanígy a más szakbizottságokkal való együttműködést is. Sok szakbizottság részt vesz ebben a közös munkában, és ez nagyon jól tükrözi a többszintű kormányzási vonatkozásokat. meg kell nézni a politikák előkészítését, de ugyanígy a megvalósítását, illetve az értékelését is, és minden szereplőnek aktív, aktívan részt kell vennie ennek a folyamatban. El kell magyarázni az állampolgároknak, hogy miért és hogyan folytatjuk ezeket a politikákat, és így olyan helyzetet hozhatunk létre, ami mindenki számára kedvező. Természetesen a véleménytervezetben nyilvánvalóvá válik, hogy néha nehéz döntéseket kell hozni, kompromisszumokat kell kötni. Fontos, hogy kellőképpen megvitassuk ezeket a kérdéseket, mindenki elmondhassa véleményét, hozzájárulhasson ehhez a vitához, és végül egy nagy többség által elfogadható eredményt tudunk felmutatni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm minden kollégának a vitában való részvételt. Derek Wogan, megadom most önnek a szót, hogy lezárja ezt a kérdést. Köszönöm, elnök úr. Köszönet a kollégáknak a hozzászólásokért. Ezen hozzászólásokban nagyon kevés, amivel nem értek egyet. A kollégák által elmondottak, mind jogosak. Nagyon röviden ö, felsorolnám a felvetett kérdéseket. Az első hozzászólók nagyon fontos kérdéseket mutattak be, hogy nem csak üzemanyag erőforrás hatékonyságról beszélünk, hanem vízről és élelmiszerről és még nagyon sok más dologról. Szintén fontos volt, amit én a bevezetőmben nem mondtam, hogy minden kormányzati szintet és a polgárokat is be kell vonni ebbe a programba, ezt valahol a szövegben meg kell majd jelentetni. Hivatkozás történt a második pontra, ahol a az egymásnak ellentmondó szakpolitikai területek viszonyáról van szó, és a bizottság is erre kitért, tehát néha az EU-n belül is lehetnek ilyen ellentmondások a szakpolitikai területek között, például a közlekedési programokban Bizonyos kollégák azt mondják, hogy ezek esetleg ellentmondhatnak a környezetvédelmi céljainknak. Valóban, tehát ez egy létező kérdés, és a bizottság is azt mondta, hogy erről vitát kell tartanunk még a jövőben. Megemlítették azt is, hogy módosítani kell a már meglévő programokat azért, hogy elérhessük ezt az erőforrás hatékonyságot. A bizottság és a parlament ezt már korábban is megpróbálta elérni az éghajlatváltozási politikai célkitűzésekkel, a fenntartható fejlődés célkitűzéseivel, például a 2020-as stratégiában, de a következő több éves pénzügyi keretben is, amelyről a múlt héten döntöttünk. A kohéziós politika, a strukturális alapok egy részét fel lehetne használni az erőforrás hatékonyság intézkedésekre, és Lengyelországban voltam látogatáson, ahol Wojciech kollégával egy víz tisztító telepen voltunk, amit szintén az Európai Unió támogat, és Vezer kolléga hozzászólása is, miszerint a bevált gyakorlatokat fel kell használni azért, hogy a régiók egymásról többet tudjanak az Európai Unión belül. Van Nisztelrooy úr nagyon fontos kérdést vetett fel arra vonatkozóan, hogy a régiókat és a helyi önkormányzatokat be kell vonni nem csak az erőforrás hatékonyság szempontjából, hanem a strukturális alapokba is. Ez azt jelenti, hogy az ötödik kohéziós jelentése kapcsolatos vitában kiemeltük, hogy a fejlesztési szerződéseket kellene meghatározni a helyi önkormányzatokkal és a régiókkal, tehát így kell őket bevonni ebbe a szerződésbe. Jelenleg a bizottság erről már beszél, de esetleg valamilyen formálisabb, hivatalosabb mechanizmust kellene kialakítani arra, hogy a régiókat is bevonhassuk a regionális politikába és az erőforrás hatékonysági politikába is. Tehát nagyon fontos kérdések hangzottak el a kollégák részéről, és ezek fényében majd még a határidő előtt benyújtom a módosítókat. Kérem a nyújtsák be a módosítókat. Köszönöm, Vogan úr. A módosítók határideje július 14-12 óra. Good. We move to the... Most következik napirendünk ötös pontja. A parlament állásfoglalása a tanács által módosított 2012-es évi költségvetési tervezetről valamennyi szakasz. Súrján úr, megadom a szót. Köszönöm a szót, elnök úr! Kedves kollégák, három dologról szeretnék most szólni. Egyrészt azok arról a megítéléséről, hogy a Regionfejlesztési Bizottság szempontjából az Európai Bizottság által beterjesztett költségvetési tervezetet hogyan ítéljük meg. Másodszor valamit már lehet arról is szólni, hogy a tanács milyen változásokat javasol ehhez képest, és ehhez hogyan viszonyuljunk mi itt a Régiófejlesztési Bizottságban. Harmadrészt pedig szólnom kell azokról az időzítésbeli problémákról és technikai nehézségekről, amelyek a általam szerkesztett vagy létrehozott vélemény jóváhagyásához szükségesek az első kérdésben a bizottság eh, álláspontja, mármint az Európai Bizottság álláspontjára nézve, azt kell mondanom, hogy alapvetően a mi szempontjainkat érvényesíti. Ha tehát eh, most valami csoda történne, és dönthetnénk, hogy milyen legyen a jövő évi költségvetés, akkor viszonylag jó döntést hoznánk, ha az az Európai Bizottság által beterjesztett formában valósulna meg. Ez vonatkozik a költségvetés 1B fejezetére is, ahol a bizottság teljesen tudatában van annak, hogy egy 7 éves periódus vége felé vagyunk, hogy a programok beértek, és most már az, amiért ostoroztuk a tagállamokat, hogy nem költik elég ütemesen a rendelkezésre álló kereteket, ez már nem áll, hanem inkább látni lehet, hogy egyre több és több igényt fogalmaznak meg, illetve programot juttatnak el abba az állapotba, hogy kifizetéseket kelljen tennünk. E, érdemes nekünk is aláhúznunk nagyon erőteljesen azt, hogy az Európai Uniónak a leghatékonyabb eszköze a 2020 20 as stratégia megvalósítására az éppen a regionális politikán keresztül tud megvalósulni. Amit a bizottság javasolt, az a költségvetési előirányzatokat egészében 3,4%-kal emelte meg, a kifizetési előírásokat pedig 8,4%-kal, és ez tulajdonképpen realitást tükröz megítélésünk szerint. Na mi történt a tanácsban? Most az elmúlt másfél órát a lengyel elnökséggel való előkészítő tárgyalással töltöttem, tehát viszonylag jól rá tudok látni a tanácson belüli helyzetre. A jó hír talán a mi regiófejlesztési bizottságunk számára az, hogy a tanácsban a kohéziós politikát prioritásként kezelték. Most ez tükröződik is a tanácsi véleményben, meg nem is. Tükröződik azáltal, hogy a kötelezettségvállalásoknak a szintjéhez a tanács nem nyúlt hozzá vagyis amennyit a bizottság betervezett, azt a tanács jóváhagyta. De kedves kollégák, sajnos nincs módunk tapsolni ennek, mert a kifizetéseknél egy kerekszámban beszélve 1,3 billió euró csökkenést fogadott el a tanács. Ami azt jelenti, hogy a bizottság által javasolt 8,4%-os emelés helyett a tanács csak 5,2%-ot fogad el. Úgy néz ki, hogy a kifizetési előirányzatok terén a bizottság, a, bocsánat, az Európai Tanács hajthatatlan lesz. Nekünk azonban ezt a tárgyalások ebben a szakaszában tudomásul vennünk azt hiszem, hogy nem szabad. Tárgyalási pozíciónk se lenne, hogyha mi most a régió fejlesztésért, az egész kohéziós politikáért felelős bizottságként első pillanatra elfogadnánk ezt az álláspontot. Annál is inkább, mivel a tanácsot úgy látszik, hogy csak a végszám érdekli, az egész költségvetésnek a végszáma, és hogy melyik fejezetben hogyan, ez nagyjából a végső tárgyalásokon múlik. Lesz tehát egy fejezetek közti háború ha szabad így mondanom, az ősz folyamán, és ebben mi nem tehetjük le előre a fegyvert megítélésem szerint. Annál is inkább, mivel úgy ítéljük meg, hogy az Európai Bizottság javaslata, mint említettem, reális volt. Van persze az a kiskapu, amit minden évben el szoktunk játszani, ami arról szól, hogy a végén megegyezünk valamilyen kifizetési szintben, és hozzátesszük azt az ünnepélyes nyilatkozatot, amit a bizottság, a tanács és a parlament is elfogad, hogy szükség esetén a kohéziós politika megkapja az igényelt kifizetési szinteket. Kedves kollégák, én ma a bizottság elnöké, a, a tanács elnökének föltettem a kérdést, tud e egyetlen példát az elmúlt években mert ez egy eight ten éves gyakorlat tud e egyetlen példát akkor arra hogy ezt az géretet valaha is beváltották volna? sőt épp ellenkezőleg tavaly avval kellett szembenéznünk hogy az adott géret ellenére sem történik meg ez a többletkifizetés én tehát azt kértem a tanács elnökétől hogy tegyen már valamit hogy hitelképesek legyenek ezek a nyilatkozatok mert hát a becsület az is számt hogyha valamit alárunk és elfogadunk és szükség van rá akkor azt meg is kell valóstani. de hát ezek majd az őszi időszak feladatai lesznek. E, én e, a bizottságunk titkárságával együttműködve az együttműködésért pedig most rögtön köszönetemet is fejezem ki a titkárságnak. Előkészítettünk egy ilyen előre megírt véleményt, amiben megsejtettük, hogy mi lesz a tanács álláspontja. A tanácsi számok még ebbe érthetetlen nincsenek benne, de az a szándék, amit ez a Régiófejlesztési Bizottság, tehát a mi bizottságunk minden évben megcsinált, hogy benyújtotta azokat a módosító indítványokat, amelyek visszaemelik a bizottság szintjére. A kollégák emlékeznek a régi szóhasználat, a back to the PDB, vissza az előzetes költségvetéshez. Ez most változik, Lisszabon óta már nem beszélünk eh, PDB-ről, de beszélünk draft budgetről, és ennek a tanács általi csökkentését én azt javaslom, hogy ne fogadjuk el, tárgyalási pozíciónk erősítése véget, te nyújtsuk be azokat a módostó indítványokat, amelyek kiállnak az Európai Bizottság által meghatározott szintekhez. A másik csomag, amiben előre tudni lehet, hogy mit érdemes csinálnunk, az a pilot projektek, preparatory actionöknek a, a, a kérdése ebben a bizottság tisztelt tagjai több felszóltást kaptak hogy tegyenek újabb javaslatokat érkezett is egy javaslat de csak egy ilyen javaslat érkezett. az én álláspontom az hogy a továbbfutó ksérleti projekteket továbbra is támogatnunk kell és ezt az új javaslatot is támogassuk a bizottság nevében és akkor itt jutok el, tisztelt elnök úr és kedves kollégák, a legkínosabb kérdéshez, hogy lehet mindezt időben lefuttatni? Hogy lehet mindezt időben jóváhagyni akkor, hogyha ennek a bizottságnak a következő ülése, ha jól emlékszem, szeptember 19-én lesz, azaz a módosító indítványok beadásának határideje után. Erre nézve két megoldást lehet találni, én mind a kettőt most megemlítem. Az egyik megoldás az, hogy augusztus utolsó hetében 29-30-31 eh, egy rendkívüli bizottsági ülést tartunk, ahol azokat a módosító indítványokat, amelyekről azt akarjuk, hogy a Régiófejlesztési Bizottság nevében legyenek beadva, a bizottság összeülés jóvá hagyja. Ehhez ezeket a módosító indítványokat el kell készíteni, még mondhatni most a nyári szünet előtt, fordításoknak kell jelen, meglegyenek, hiszen az a szabály, hogy a bizottság tárgyalására az összes fordításnak meg kell történnie, és a bizottságnak határozatképes állapotban jelen kell lennie. Mindezen feltételek nem realisztikusak. Ezért a titkárság fölvetett egy másik lehetőséget, amit eredetileg elnök asszonyunk tárt volna most önök elé, de mint raportőr nekem kell megtenni, ez pedig abban áll, hogy ha most egy vita után a bizottság egyetért abban, hogy a Európai Bizottság által előterjesztett számok mindegyikéhez a visszaemelést akarjuk, és hogy a pilot projektjeinket támogatjuk, akkor ezeket az indítványokat én, mint a vélemény előadója be tudom terjeszteni az elnök asszonynal együtt közösen, és önök ennek az elvi jóváhagyását most, a gyakorlati jóváhagyását pedig a szeptember 19-i ülésen teszik meg, formailag akkor fogadják el azt a riportot, aminek egy előzetes változatát most már megkapták, tehát az mindenkinek a kezébe van. Azt hiszem, hogy a koordinátorok ezt a kérdést megtárgyalták, és én most ezzel, elnök úr, be is fejezem. Körülbelül ez a, ez a helyzet és ez a mozgástér, és a bizottság bölcs döntésére vár, hogy melyik úton indulunk el. Köszönöm, Suryan úr. Derek Vaughan. Hát, Köszönöm, elnök úr. Először is köszönet az előadónak kiváló és nagyon tág jelentéséért, és a 2020-as célkitűzésekre vonatkozó költségvetéssel kapcsolatos javaslataiért. Azt gondolom, hogy a szakbizottságon belül a bizottság javaslatai a kohéziós politikában a minimális lehetséges növekedés a kifizetések területén, amennyiben a vállalásainknak eleget akarunk tenni. A 3,4%-os növekedés az 1B alfejezetben, ahogy erre az előadó is utalt. Ez azt jelenti, hogy a szokványos válasz egyes tagállamokból, ahogy azt az előadó is jelezte, azt jelenti, hogy ők konkrétan szeretnék a 8,4%-os növekedést 5,2%-ra csökkenteni. Ez 1,3 milliárd euróval kevesebb, mint amit a bizottság javasolt, és 700 milliónal, millióval kevesebb az IADF területén, és 240 millióval kevesebb a kohéziós alapban. Tehát ezek a bizottsági javaslathoz képest való csökkenések. Bizonyos tagállamok, annak ellenére, hogy vannak olyan régiók az adott tagállamokban, amelyek kedvezményezettjei a kohéziós és a strukturális alapoknak, itt az Egyesült Királyságra is gondolhatunk, de úgy tűnik, hogy ennek ellenére az én kormányom kicsit másként vélekedik erről, más, sok más európai régióval közösen úgy gondolják, hogy igen, komoly előny számukra a strukturális alap, és ezért szeretnék, hogyha a strukturális alapok költségvetését 2020-ra és a jövőben növelni lehetne. És remélem, hogy más régiók is ezt az álláspontot fogják majd képviselni. A tagállamok nyomására azt kell biztosítani, hogy mind a 2020-as célkitűzéseket, mind a következő pénzügyi tervezetet el lehessen érni. A múlt héten Strasbourgban a lengyel elnökség azt mondta, hogy rendkívül pozitívan állnak a kohéziós politika és a strukturális alapok jelentőségéhez. Ezt szeretnénk kiemelni, és más tagállamokat is fel kell használni arra, hogy a kohéziós alapot megfelelően finanszírozni. Tehát ami a csökkentett számokat illeti a kohéziós alapra vonatkozóan a jövőben, itt mindenképpen vannak szövetségeseink a régióknál és az elnökségben is. Annyit szeretnék mondani, hogy én támogatnám az előadó javaslatát ha csak nem szeretnénk augusztus 28-án visszajönni, az lenne a második opció, de azért gondolom, hogy a legjobb opció mégiscsak az lenne, hogyha az előadó és az elnökasszony kérhetné az eredeti költségvetési összegek visszaemelését a kohéziós és strukturális alapra vonatkozóan, és azt gondolom, hogy a koordinátorunk is tudná ezt támogatni. Köszönöm. Kelly úr következik. Köszönöm és gratulálok Súrján úrnak a kiváló összefoglaláshoz, nagyon jól összefoglalta, hogy hogy is állnak most az ügyek. Szerintem nagyon fontos, hogy a költségvetést tartsuk fent, tehát legalább a tavalyi évi szinteken. És Súlyán úr nagyon jól felhívta a figyelmet arra, hogy ez mennyire fontos. De még valamire fel kell itt hívni a figyelmet, nem csak a tagállamok figyelmét, hanem az állampolgárok figyelmét is az európai szinteken elköltött pénzek több hozadott értéket teremtenek és pótolják azt a pénzt, ami hiányzik mondjuk a tagállami szinten. Szerintem ez egy politikai játék, ami az állampolgárok kárára is mehet. Nagyon régóta zajlik ez, és sokkal proaktívabbnak kellene lennünk, és láthatóvá kellene tennünk a regionális politikát, a strukturális alapok felhasználását. Talán az én hazám a legjobb példája ennek ugye 73-ban csatlakoztunk az EU-hoz, akkor a GDP-nk az 58%-án állt az európai átlagnak. Ugye mielőtt a kelt a tigris néhány évvel ezelőtt kilehelte lelkét, már 104%-nál tartottunk, 135%-nál tartottunk az EU átlag GDP-jének, és ez ugye minek köszönhető volt? A támogatásoknak köszönhetően, strukturális alapok és egyebek. És azt hiszem, hogy ezeket az üzeneteket nem kapják meg az állampolgárok, és itt nagyon fontos a mi szerepünk. Ezt figyelmen kívül hagytuk szerintem, ide kellene, erre kellene figyelni, ugye a jó projekteket végre kell hajtani, a tagállamoknak, hogyha ez sikerül, akkor sem ö, élvezik ennek úgymond az előnyeit, mert az emberek nem látják, hogy ez megtörténik, és ezért az emberek nem érzik azt sem, hogy szükség van ezekre a projektekre, hiszen nem nincsenek tudatában annak, hogy mi zajlik Európában. Tehát szerintem egyre inkább így kellene fellépnünk, hogy a negatív üzeneteket az egyes tagállamok médiájában le tudjuk küzdeni. De van egyfajta negativitás szerintem, pusztán politikai szinten. Nagyon sok tagállam játsza ezt a politikai játékot, és ezzel szembe kell szállni. A második dolog, én nagyon örülök, hogy a következő évre vonatkozó ö, új ö, intézkedés, az előkészítő intézkedés, ez az Atlanti Forum az Uniós Atlanti Stratégiáját, hogy ezt támogatást kapott, mert nagyon sokat dolgoztunk rajta, hogy ez elinduljon, és ennek is nagyon örülök. Remélem, hogy ez a hozzáadott értéket valóban majd igazolja. Tehát, hogy micsoda hozzáadott értéke van az együttműködésnek és annak, hogy ilyen projektek megvalósulhatnak. Tehát ez sokkal nagyobb hozzáadott érték az Atlanti térségnek, mint hogyha mindenki egyedül önállóan próbálna tevékenykedni. Tehát az a lényeg, hogy ne adjuk be a derekunkat, hanem aktívan képviseljük ezt. A, ennek a szakbizottságnak és a parlamentnek is ez a feladata az elkövetkezendő években. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Sőt, terasszony következik. Ja, vielen Dank. Ich möchte nur eine ganz kurze Bemerkung Köszönöm szépen. Egy nagyon rövid megjegyzést kívánok tenni. A jelentéstevő beszámolójára, illetve az eljárásrendre. Azt hiszem, hogy jó lenne egy konszenzuális megközelítést alkalmazni. Ez kiváló ötlet. Van egy-két megjegyzésünk, és szeretnénk, hogyha ezt bele tudná venni a szövegbe. A számokat, az adatokat nem akarjuk megváltoztatni, ezekkel egyetértünk. Természetesen az előző, a régi adatokhoz kell ragaszkodni. Azonban kiigazítanánk, kiegészítenénk a szöveget valamivel, azért mert a bizottság itt bizonyos módosításokat eszközölt az új strukturális alapszabályozás fényében. Erre vonatkozóan szeretnénk felkészülni, és erre vonatkoznak a megjegyzéseink. Már régóta vagyok itt a parlamentben, és ez mindig is így volt az új strukturális alapokat megelőzően. A pénzforrásokat föl lehetett használni különböző célból, Például a bizottsági közlemény után megfelelő módosítókat nyújthatunk be. Nem lesz új pénzforrás, ezzel tisztában kell lenni, ez fontos de a kísérleti projekteket illetően megállapodásra kell jutnunk. Meg kell azonban változtatni a szöveget, különben nehézségekbe ütközünk majd az új struktúrális szabályozás kapcsán. Szöveget fogok benyújtani önnek, és azt kérem, hogy ezt majd hasznosítsa. Köszönöm szépen, kíván-e szót kérni Súrján úr? Igen, elnök úr, mert néhány nagyon fontos dolog hangzott el, amire reagálni kell, de alapvetően köszönöm minden hozzászólónak mm, a, hozzáállását a kérdéshez, és minthogy senki nem beszélt az ellen, hogy ezt az augusztus végi ülést ne tartsuk meg, ezért azt gondolom, hogy ez lesz a vélemény, de hát a koordinátorok ezt azt hiszem el is döntötték. Amit el szeretnék mondani az arra vonatkozik hogy igenis van komoly felelősségünk az állampolgárok felé és ez a bizottság a tanács elnök vitából vagy beszélgetésből is kiderült. tudatostanunk kell először is azt hogy az európai unió olcsó. nem igaz hogy ez egy drága szervezet hiszen az európai összértéknek one százalékáról beszélünk. másodszor tudatostanunk kell azt hogy ezt a pénzt viszont jól használjuk fel. A médiában rengeteg hibáról beszélnek, és ezek a hibák léteznek, de ezek a hibák kisügyek, egyedi ügyek, egyéni hibákból származnak. Egészében véve felelősen ki lehet mondani, hogy az Európai Unió a pénzeket eredményesen használja föl. És ez a krízis, ami lényegileg már lassan múlt időbe tehető, ez a krízis megmutatta világosan, hogy azok az országok, amelyek jól és ütemesen használják fel a kohéziós politika eszközeit, azok sokkal könnyebben vészelték át magát a krízist, mint azok, amelyek kevésbé. Lengyelország erre nagyon jó példa. Lengyelország talán egyetlenként az Unióból nem csökkent a növekedése a növekedés üteme csökkent, de pozitívben maradt a, növek, a GDP növekedése, és ezt maguk a lengyelek a kohéziós politikának tudják be, és azt hiszem, hogy igazuk volt. Ez az üzenet, amit el kell mondani. Szokásom szerint most én az áráskor angolul beszéltem volna, de magyarul beszélek kihasználva azt, hogy közvetítés létezik, és talán a saját hazám felé is ezeket az üzeneteket ezen a csatornán keresztül is el tudom mondani. Természetesen minden szövegbeli változtatásra kész vagyok, általában meg tudjuk találni a közös hangot, és a titkárságra nézek, hogy ugye ezen a, december, a szeptember 19-i alkalommal tudjuk a módosító indítványokat adott esetben megtárgyalni és elfogadni. Eh, am i right that we can vote on the, on the draft in september? Tehát valóban uh, szeptember 19-én szavazhatunk majd a szövegről? There will be no problem. Rendben, ez azt jelenti, hogy eh, nem jelent majd problémát ennek a megtárgyalása, és szokás szerint akár módosi, módos, szobeli módosítókat is be lehet majd nyújtani, konszenzus alapján természetesen. Köszönöm szépen!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 Tisztelt elnök úr, a szakbizottságban, hogyha jól tudom, elég eltérőek a vélemények, és itt elvesztettük a mikrofont. In het, in het terugbrengen van die bedragen op, op, op, op de normale tehát különböző ö, vélemények vannak, azonban fontos, hogy konszenzus tudjunk kialakítani, azaz vissza kell térni a bizottság eredeti adataihoz, számaihoz és továbbra is támogatnunk kell a kísérleti projekteket. Ezek Látunk pozitív példákat Lengyelországban, vannak azonban negatív példák is. Például a pénzforrások lehívását illetően. Azt hiszem, hogy ezek a projektek kiválóan mutatják azt, hogy hogyan lehet kilábalni a válságból regionális szinten, Tehát, hogyha megállapodásra jutunk, akkor azt hiszem, hogy e, ezen eljárás keretében valóban tovább léphetünk. Rendben, mondja az elnök, köszönöm szépen. Hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor a jelentéstevő ö, eljárását fogjuk javasolni, és megnyitjuk a módosítók benyújtását július 17-én. von meiner Seite schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Üdvözlök mindenkit, hölgyeim és uraim! A következő napirendi pontunk a makroregionális stratégia változása, különös tekintettel a mediterrán térségre. És a jövőbeni kilátásokat is megnézzük. Alfonzi adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Ami ezt az első eszmecserét illeti ezen saját kezdeményezési jelentéssel kapcsolatban, gondolom, hogy minnyájukat érdekli a kérdés. Én nagyon nyitott vagyok, nagyon szívesen magamével teszem az önök által hangoztatott véleményeket és javaslatokat. Azt gondolom, hogy rendkívül érdekes lehet ez nagyon sok képviselő számára ez a projekt, különösen az érintett térségből. Az első ilyen politikát 2009-ben a Balti térség területén alakították ki. Ezzel kapcsolatban 2011-ben megszületett a bizottság által készített első mérleg. Ebből kiderül, hogy ezen stratégián keresztül a következő célkitűzéseket sikerült elérni. Fenntartható környezet kialakítása, az adott térség jólétének megerősítése, a hozzáférés és a vonzó képesség javítása és a biztonság megerősítése. Pozitív tehát a mérleg, ezt még el kell majd mélyíteni, és a bizottság jelentéséből ez is kiderül, hogy ez inspirációt jelenthet a Duna térség területére és más jövőbeni kezdeményezésekkel kapcsolatban. A jelentésből kiderül a tengeri aspektusú vagy dimenziójú hasonló térségekben. A magyar elnökség során június 13-án találkozott, ült össze a miniszterek tanácsa a Duna stratégiával kapcsolatban, és más ilyen makroregionális stratégiákról is beszélt, amelyeket a jövőben lehetne kidolgozni. Ezen jelentésben, jelentés keretében az elnökségi következtetések a már említett három nem után nincsen új struktúra, nincsen új jogszabály és nincsen új költségvetés. Pozitív meghatározásokat is kapunk. Igen, kell az új finanszírozásokra és az új ötletekre. A parlament 2011 márciusában Danuta Hübner által javasolt álláspontot fogadott el az Atlanti térséggel kapcsolatban. Ez kiemeli, hogy milyen hozzáadott értéket jelent a makroregionális stratégia a többszintű együttműködés területén, anélkül, hogy további finanszírozásra lenne szükség. Ezen stratégia kidolgozása fontos, hogy lentről felfele építkezzen, és a helyi önkormányzatokat is bevonja. A parlament már kiemelte, hogy milyen fontos a makroregionális stratégiát bevonni az Európai Uniában, Unióban a balti tengeri térségen túlmenően is. A jövőbeni kohéziós politikában tovább kell lépni azon, és figyelembe kell venni, hogy ez az egész Európai Unió területét befolyásolhatja meg kell nézni, hogy hogyan lehet a teritoriális kohéziót megerősíteni, hogyan lehet ezt finanszírozni, például az Európai Befektetési Beruházási Bank révén, és hogyan lehetne megerősíteni a szomszédságpolitikát is ezzel. Ezzel a perspektívával közelítem én meg ezt a kérdést, különösen a földközi-tengeri régióban, amely rendkívül egyértelmű példája lehet egy ilyen stratégiának, hiszen ez a térség nem eléggé struktúrált, nem jók a teljesítménymutatók az együttműködés és az összekapcsolódás területén. Másodszorban az áru közlekedési lehetőségek sem megfelelőek, hiszen még annak ellenére, hogy ez a fenntartható fejlődés szempontjából nagyon fontos. A szigeteknek nagyon kevés a kapcsolódásuk, és az európai kontinenshez való kapcsolatuk csak a saját tagállamokhoz korlátozódik. Csak európai szintű politikai szándékkal lehet ezen a helyzeten változtatni. Másodszorban a környezet minősége nagyon nagy kihívás ebben a térségben, hiszen ez egy zárt tenger, és nagyon sokszínű. A tengeri hajózás nagyon sok kérdést felvet, és a lakosság az ezen térség lakossága ugyanakkor abban a térségben él, amely turisztikailag a legvonzóbb a világon. Az egész földközi tengeri térségben közös mezőgazdasági politikát kellene kidolgozni, és közös tűzvédelmi politikát. Mindenki úgy gondolja, hogy a világon kiemelkedő teljesítményű az itteni turisztikai szektor, és nagyon nagy a sokszínűség a nyelvi és kulturális szempontból. Ezen közös érdekek ellenére a politikai és gazdasági megközelítés nagyon eltérő. További fontos kihívás Európa ezen déli részében a megújuló er- energiaforrások továbbfejlesztése, egyebek között a napenergiára gondolok. A földközi tenger térségében ezen kihívásokat egy teljes közös kereten belül lehetne jobban kidolgozni, a sokszintű kormányzás elvét kell folytatnunk, és a helyi résztvevőket be kell vonnunk. Ezen jelentés kidolgozásában minden ötletet nagyon szívesek, szívesen veszek, és ha abból indulhatunk ki, hogy ha két makrórégió lefedheti ezt az egész térséget, az egyik a nyugati földközi tengeri térség, a másik pedig a keleti földközi tengeri térség lenne. A következő lenne a határidőre vonatkozó javaslatom. Október közepére kellene az első tervezetet elfogadni, azért, hogy utána decemberben lehessen vitát indítani, és akkor 2012 elején lehetne szavazni róla. Egy mini meghallgatást a következő ülésre tervezünk, az Adria és tengerre vonatkozóan. A minden frakció árnyékjelentés tevőjével nagyon szívesen működök együtt, és előre is köszönöm a munkájukat. Ja, herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Most ezután a nagyon érdekes bemutató után Dolcs Tamásnak adom meg a szót. Köszönöm a lehetőséget, tisztelt elnök úr, kedves <clears throat> képviselőtársaim! Alfonzi úr expozéja ismertetőjét követően engedjék meg, hogy mindahhoz, amit elmondott, három gondolatot fűzzek, ugyanazoknak a megfontolásoknak a jegyében, amelyeket ő is hangoztatott. Először is szeretném azt rögzíteni, hogy azzal a megközelítéssel, Eh, amit most itt hallhattunk, azokkal a megfontolásokkal, amelyeknek eh, hangot adott eh, képviselő úr, illetve az az ütemezéssel, ami ugyancsak az előterjesztésében szerepelt, én mint néppárti árnyék jelentéstevő egyetértek. A három, megfogam, három megfontolás, amit szeretnék az előttünk álló közös munka érdekében a figyelmünkben ajánlani, az a következő. hogy az oly sokat emlegetett az Európai Bizottság által elkészített ötödik kohéziós jelentés tartalmazza azt a elgondolást, azt a megfogalmazást, hogy a további makroregionális stratégiák kidolgozása, előkészítése előtt, azt megelőzően a meglévő két makroregionális stratégia értékelésére, alapos áttekintésére van szükség. Egyrészt a balti stratégia, másrészt pedig most a soros magyar elnökség ideje alatt a végrehajtását, az implementációját megkezdő Duna stratégia alapos áttekintésére van szükség. Alfonzi úr is hangoztatta ezt a gondolatot. Nyilvánvaló, hogy ennek a véleménynek szerves eh, részét kell, szerves része kell, hogy legyen a E, jelentésnek. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy törekednünk kell arra, hogy e, megpróbáljunk olyan alapvető kritériumokat meghatározni, amely kritériumok alapján történik meg a már működő, már létező két makroregionális stratégia áttekintése. Egyelőre mind az ötödik kohéziós jelentés, mind az azóta elfogadott, megtárgyalt a jövőbeni kohéziós politikával kapcsolatos dokumentumok az általánosságnak eh, vagy a megfogalmazásnak a szintjén mozognak, át kell tekinteni a két makroregionális stratégiát. Megítélésem szerint itt van a mód és a lehetőség, hogy az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottsága Alfonzi úr jelentése kapcsán fogalmazzon meg olyan alapvető szempontokat, amely szempontok alapján egymással is összevetve át lehet tekinteni, elemezni, értékelni lehet a balti stratégiát, illetve a Duna stratégiát. Másodikként én nélkülözhetetlennek tartom, hogy eh, a most tárgyalt, vagy most az eszmecserénk eh, tárgyát képező jelentés időzítése, az teljes mértékben egybeesik a 2013-at követő költségvetési perspektíva, illetve a 2013-at követő időszak kohéziós politikáját meghatározó uniós jogi normák eh, kidolgozásának, az erről folyó parlamenti tanácson belüli vitának. Mindezek alapján nélkülözhetetlennek tartom azt a eh, kérdést, nélkülözhetetlennek tartom azt, hogy eh, a jelentésben világos és egyértelmű álláspontot fejtsünk ki a tekintetben, hogy a 2013-at követő időszak kohéziós politikája milyen szerepet, milyen lehetőséget szán a makroregionális stratégiáknak. Megítélésem szerint igaz ugyan az a megfontolás, hogy minden új makroregionális stratégia kidolgozása érdekében egy megfelelő politikai elhatározásra van szükség, de talán nem biztos, hogy az a helyes stratégia, hogyha pontszerűen, időről időre csupán politikai elhatározása az, amely újabb makroregionális stratégiát, vagy makroregionális stratégiákat dolgoz ki. Megítélésem szerint általános értelemben a makroregionális stratégiák 2020-ig terjedő időszakban betöltött szerepéről is szólnunk kell. És végül, de nem utolsó sorban a mediterrán térséget érintő lehetséges makroregionális stratégia. Figyelemre méltó Alfonzi úrnak az a felvetése, hogy e a mediterrán térséget két makroregionális stratégia érintse. Megvalom őszintén, hogy én a magam részéről, bár ez nem egy kérdése, hogy egy vagy kettő, de a meglévő különbözőségek, a, a problémák és erősségek eh, sokasága mellett is, eh, ha és amennyiben egy jövőbeni mediterrán térséget érintő makroregionális stratégiáról gondolkodunk, akkor egy a mediterrán térséget érintő makroregionális stratégiában eh, gondolkodnék, de minden esetre az egy fontos kérdés, hogy a jelentésben mind a balti stratégiát és a Duna stratégiát követő lehetséges harmadik, Alfonzi úr elképzelése alapján harmadik és negyedik makroregionális stratégiaként e, gondolkodjunk, e, fogalmazzuk meg a véleményünket a mediterrán térséget érintő makroregionális e, stratégiát illetően. Összefoglalva tehát Szükségesnek látom, hogy a balti és Duna stratégia áttekintéséhez e, alapvető kritériumokat határozzunk meg, el kell helyezni a makroregionális stratégiák intézményét, elgondolását a 2013 utáni kohéziós politikában, és végül, de nem utolsó sorban a mediterrán térséget felölelő lehetséges makroregionális stratégiát illetően az Alfonzi úr által felvetett kérdésre egy vagy két makroregionális stratégia foglalkozon ezzel a térséggel, kell választ kapnunk. Köszönöm szépen. Dajcs úr és Lukaszewska kolléga kap szót. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, El kell, hogy mondjam, hogy én nagyban támogatom a makrorégiók létrehozását, mert úgy gondolom, hogy ez az egyik legjobb útja annak, hogy a természetes erőforrásokat megvédhessük, és hogy ezeket a lehető legjobban tudjuk kihasználni, ami az idegenforgalmi potenciált illeti, az emberi erőforrásokat is. És a jobb együttműködés is előnyre válhat, ami az EU alapokhoz való hozzáférést illeti. Most azért kértem szót, mert Alfonzi úr a bevezetőjében úgy tűnt, hogy azt mondta, hogy a Duna és a Balti tengeri régiókra vonatkozó stratégiák ban a megoldások, a bevált gyakorlatokat más térségben is fel lehetne használni. Mivel én a Kárpátok gyönyörű vidékéből származom, és nagyon jól tudom, hogy milyen potenciál rejlik benne, és milyen rendkívüli források vannak ott, én azt szeretném, hogyha ezzel a régióval is foglalkoznánk. És azt gondolom, hogy más képviselők is ezen a véleményen vannak. Tehát ez egy olyan makrorégió, amely saját stratégiát alakíthatna ki magának. Esetleg a közeljövőben erre is lehetne gondolni, vagy csak az Alfonzi óra által felvetett makrotérségekre gondoljunk? Azt gondolom, hogy az én régiómban is nagyon fontos, hogyha adott egy régió, amelyben nagyon érdekes potenciálok rejlenek, mint az én régióm is, akkor lehetőséget kell ennek a régiónak adni. Meg kell tennünk ezt az erőfeszítést, hogyha ezt megtesszük másokra vonatkozóan, akkor azt gondolom, hogy azok, akik dinamikusak akarnak lenni a határokon átnyúló együttműködésben, akkor nekik is ugyanígy lehetőséget kell erre adni, azért, hogy a saját makrorégiójukat kidolgozhassák. Tehát a kérdésem az, hogy van-e lehetőség annak, hogy egy Kárpát makrorégiót létrehozzunk? ami a régiók szépségét illeti, hogyha ez egy feltétel, akkor biztos, hogy a Kárpát, a Kárpátok az mindenképpen eséllyel indul. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο-τρεις παρατηρήσεις. Köszönöm szépen, elnök úr. Két megjegyzésem van. Először is szerintem a mediterrán térség makrorégiója, ha ez valaha is megszületik, nagyon fontos lesz a Balt, illetve a Duna régió szempontjából is, hiszen olyan országokat köt majd itt össze, amelyeknek persze igaz, hogy különböző mások a problémáik, mint Nyugat-Európának, de pont azért fontos ez. És nagyon hasznos ezzel a térséggel is foglalkozni. Van valami, ami megragadta itt a figyelmemet. Az volt a benyomásom, hogy az előadó megpróbálta elkerülni azt, hogy más közös problémákra utaljon a mediterrán térségbe, amelyekkel, hogyha nem foglalkozunk, akkor nem lehet ö, megteremteni mondjuk azt egy ilyen makrorégiót. Tehát, ha nem ö, tapasztaljuk meg ezt a fajta szellemet, amely majd ebben az együttműködésben az európai országok között megjelenik, akkor itt inkább csak versengés fog beindulni, és nem pozitív eredmények születnek. Szeretnék mondani egy példát. Van egy közös kérdés, amely a mediterrán térségben mindenkit foglalkoztat, ez pedig a földrengésekkel szembeni védelem, és például az előadó ezt nem említette. A második dolog, ami szintén közösít, mindenkit érint, különösképpen mondjuk olyan válsághelyzetekben, tőkeválság, tőkepiaci válsághelyzetekben, mint most, ugye az a régi probléma, amely Európában is mindig megjelenik, tehát az erőforrások hiánya, az itt a gazdasági fejlődést érintő probléma, és ezt egyelő módon kell megoldani, egyelő alapokra kell ezt helyezni, tehát hogyha ezeket a gondokat nem oldjuk meg, akkor nem lesz makrorégió. És akkor van még egy téma, az idegenforgalom. Az idegenforgalomban persze ugye jelen van a verseny, hiszen nyilvánvaló, hogy ahol a legolcsóbb a munkaerő, tud, az a térség tud előállni a legjobb árakkal, oda fognak menni a turisták. És ilyen alapon szerveződik a verseny. De persze mindig meglátjuk majd azt is, hogy munkanélküliek, a munkanélküliek aránya mekkora, az egyik helyen akkor rengeteg lesz a munkanélküli, a másikon kevésbé, ha csak nem működnek együtt. És aztán ugye itt vannak azok a termékek, amit a mediterrán térségek országai állítanak elő. Ezeket a kérdéseket az előadó egyiket sem említette. Én persze értem, hogy miért nem említette őket, nagyon nehéz lett volna együtt működni ilyen témákban is. Hát legyünk őszinték, őszinték és valóban arról beszéljünk, amit szeretnénk. Köszönöm. Danke für diesen Beitrag. Als nächstes hat Herr Corona das Wort. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Kröner úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, Alfonzi kolléga akkor is, hogyha általánosságban beszélt a kérdésekről, nagyon helyesen járt el, ugyanis a jól elhelyezte ezt a jelentést ebben a témában. Ugye nagyon fontos a makrorégiók kérdése. De most azon túl, hogy ezt elmondom, én árnyékelőadó vagyok a szocialista frakcióban, és én foglalkozom ezzel a e, jelentéssel. Tehát nagyon helyes, ahogy már korábban is emlékeztettünk arra, hogy elengedhetetlen az, hogy értékeljük, konkrétan értékeljük, gyakorlatilag egyenleget vonjunk arról, hogy hogyan működött az első tapasztalatunk. Tehát például a Balti, illetve a Duna térségben ezek a stratégiák hogyan működtek. Tehát szerintem ez nagyon helyes meglátás, hogy szükség van az értékelésre, ezeknek a felmérésére. A másik megjegyzésem, megjegyzésem arra vonatkozik, hogy ez az eszköz, ugye a makrorégiók eszköze, egy olyan eszköz, eszköz, amelynek nagy hatása, nagy ereje lehet. De ez attól függ, hogy ugye milyen célkitűzéseket határoznak meg. Ez nagyon kevés célkitűzésre van szükség, és nagyon konkrét célkitűzésekre, mert különben nem lehet az eredményeket elérni, nem lehet hatékonyan dolgozni. Tehát el kellene kerülni azt, hogy a makrorégiók ra vonatkozó projektben mi túl sok és túl általános célkitűzést fogalmazunk meg. Az én véleményem szerint nagyon szigorúan kell csak néhány célkitűzést meghatározni, hogy ezeket aztán el lehessen érni a gyakorlatban. A túl sok az nem jó. És természetesen az előadóval, a kollégákkal nyitott vagyok az együttműködésre, hogy pozitív eredményt érjünk el ennek a jelentésnek a kapcsán. Köszönöm. Ja, vielen Dank für diesen Beitrag, Corona. Köszönöm szépen úr. Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim! Én is nagyra értékelem azt, hogy erről a témáról beszélünk, hiszen, hogyha megnézzük a saját kezdeményezésű jelentést, akkor azt látjuk, hogy a jelenlegi gyakorlatot, illetve a jövőbeli lehetőségeket kell megvizsgálnunk. És amikor a földközi tenger térségéről beszélünk, véleményem szerint rendkívül fontos az együttműködési tapasztalatra építeni a földközi tengeri országok között. Ezt látjuk az Európai Tanácsban, illetve az önkormányzatok közösségében. Azt gondolom, hogy nagyon jó együttműködés példáit láthattuk, és bizonyos eredményeket sikerült is elérni. Meg kell nézni, hogy hogyan értük el ezeket az eredményeket, hogyan sikerült együttműködni, és talán ez inspirációt adhat az Európai Parlament munkáját illetően is. Ezen kívül hangsúlyozni kívánom azt is, hogy mindegyik ország úgy érzi, egy bizonyos makrorégióhoz tartozik. Ugye hallottuk a Kárpátok térségét, de megemlíthetnénk az Alpok térségét, vagy pedig Európát összességében. De vajon ez a megfelelő megközelítés? Ez a megfelelő megközelítése a regionális politikának? Nagyra értékelem azt, hogy születik majd egy jelentés, és valóban úgy gondolom, hogy fontos felülvizsgálni a makroregionális stratégiákat, például a balti stratégiát, amely a svéd elnökség keretében indult útjára. Megnézzük majd a Duna stratégiát, megnézzük milyen eredményeket értünk el, és milyen tanulságot vonhatunk le a jövőre nézve. Köszönöm. Szóval war wieder eine sehr prägnante Frage. Ist nicht Europa insgesamt eine Makroregion? Frau sánchez schmidt hat das Wort. Rendkívül érdekes kérdés ez volt. Sánchez Schmidt asszony. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Alfonsi úr, amikor a célkitűzésekről kezdett el beszélni a Duna régióval kapcsolatban, azt hiszem, hogy arról kellene megállapodnunk, hogy mik egy makrorégiónak a célkitűzései, általános célkitűzései. Nem hiszem, hogy Európának az lenne a célja, hogy mindenhol lefedje magát makrorégiókkal. Azt gondolom, hogy a makrorégiónak az a célja, hogy koordináljon a már meglévő politikák között. Itt a földközi tengeri térségben nagyon sok különböző politika van jelen, regionális politika, kohéziós politika, szomszédságpolitika. Azt gondolom, hogy ezen makrorégiós fellépésnek korlátozott számú célkitűzéseket kell meghatároznia ezt az előadásból is hallhattuk, a bevezetőből is hallhattuk. A környezetvédelmi kérdés nagyon fontosnak tűnik, a közlekedés is. Ezek a stratégiák például a tengeri autópályákra is vonatkozhat és ami egy makrorégióban bevált, az nem biztos, hogy Európa minden részére ugyanúgy vonatkozik majd. Lenne egy kérdésem is. Tudná-e pontosítani azzal kapcsolatban, hogy mi az oka annak, hogy ön úgy gondolja, hogy két makrorégiót kellene a földközi tengeri térségben kialakítani, az egyik a keleti, a második pedig a nyugati részre vonatkozóan? Okay, dann Mr. Kelly. Vielen Dank. Kelly úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Azt hiszem a makrorégiókról folytatott vita igazán csak most vesz lendületet. Ugye megvolt a balti régió, a Dunna. Én együtt, egyetértek Tamással, tényleg felül kell vizsgálni ezt a kettőt, mielőtt, ugye gyakran előfordul, hogy gyorsan előre rohanunk, és mással foglalkozunk. Itt már, már is fel, előre jött a mediterrán térség, a kárpáti, vagy az alpoki régió, és Karabó kolléga is nagyon jól megjegyezte, hogy nyilvánvaló, hogy hozzáadott értéket kell teremteni ennek, és nagyon konkrét célkitűzésekre van szükség, és picike száma kell, hogy legyen ezeknek a projekteknek, nem lehet túl sok projekt. Például az Atlanti térségben én el tudom képzelni azt, hogy mondjuk a tengeri sportok, vízisportok és idegenforgalom, vagy pedig a vízenergia, tehát ezek mondjuk potenciális területek, ahol együttműködést lehet megvalósítani. Már most is van ilyen. Megújuló energiákat be lehet ide vonni. Például a hullámenergia felhasználása. Ezekben nagy potenciál rejlik, vagy pedig például a szélenergia kihasználása a partokhoz közeli erőművekkel. Tehát, hogyha sikerül koordinált megközelítést alkalmazni, akkor hozzáadott értéket lehet teremteni, nagyon konkrét, specifikus projektekre van szükség, és ezeknek az előnyeit pedig láthatóvá tenni mindenki számára. Akkor lehet, de nem lehet egyszerre mindent, mert a szarka nem bírja, sokat akar a szarka, nem bírja a farka. Tehát nagyon-nagyon célorientáltnak kell lennünk, úgyhogy Tamásnak igaza van, és a felülvizsgálatban is igaza van. Fontos azt kiértékelni, hogy mit értünk el, mielőtt más régiókra átvisszük a munkát. Köszönöm. Ja, Sean Kelly, ez mit... Köszönöm, Kelly úr. Csalódtam volna, hogyha a sport nem jött volna elő valahol a hozzászólásában. Ik doe graag mee aan het eh, gesprek over de regio's. Want je hebt ze in alle maten en, en... Köszönöm. Beszéltünk itt a régiókról, a különböző régió típusokról, a földrajzi régiókról. De nem igazán világos ez a felosztás, ugye nem csak a határokat figyeljük, illetve nem csak a határokat vesszük figyelembe. De hát igazából most mi is egy régió, hogy határozzuk ezt meg? És milyen szinten lehet a legjobb hatást elérni? Tehát milyen szintet célozzunk meg? Ugye az állampolgárokra kell gondolni, a vállalkozásokra, ne legyünk túlságosan magasan, túl távol a helyi szinttől. Ha túl nagy területet akarunk lefedni, akkor talán túl távol, túlságosan eltávolodunk a helyi szinttől, és nem látjuk a problémákat, amik a hétköznapi életben megjelennek. Tehát szerintem ott kell csak beavatkozni, ahol szükség van, és a helyi és regionális szintől ne vegyük el a feladatokat. A makrorégió az azt jelenti, hogy a tagállamok együttműködnek. Hát nézzük a balti régiót. Itt is a tagállamok működnek együtt. Aztán a Duna stratégia. Itt is, ebben a régióban is, ugye különböző államok működnek együtt. Ezt láthatjuk de szerintem nem, szüks- nem kell túl bonyolítani a dolgokat. Ugye, ahogy Alfonsz Júr is mondta, mondjuk lehetne egy harmadik régió, de tényleg a hozzáadott értékre kellene összpontosítani. Tehát mi egy makrorégió hozzáadott értéke? Ez egy koncepció. Nem azért hozunk egy ilyet, mert hú, de nagyon szép ez a régió, vagy milyen jó itt a szép a zene, vagy mennyire gyönyörű a táj. Nem azért hozunk létre egy makrorégiót. Arra kell gondolni, hogy hol lehet valóban a, a regionális fejlődés szempontjából hozzáadott értéket teremteni. Ez az igazából fontos szempont. És ugye a pénzeket megkapják a tagállamok a költségvetésükbe, és gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy közpénzek mennek akár magán irányba is, tehát nagyon helyes, megfelelő, szigorú kritériumokat kell meghatároznunk. Ez elengedhetetlen a makrorégiók esetében. Volt még valami, ami érdekes, ugye az, hogy kiértékeljük a meglévő makrorégiókat, ez is egy érdekes gondolat, és ez hasznos lehet mondjuk a jövőbeni makrorégiók esetében, például a mediterrán térség esetében. De mondjuk én nem szeretném azt látni, hogy a makrorégió egyfajta kifogás lesz, amit majd felhasználnak a tagállamok, amikor azt mondják, hogy á, nagyszerű, nincs is szükség a regionális politikára, mert itt vannak a makrorégiók. Nem kell már a regionális politika, az nem kell nekünk. Ugye hozzáadott értéket kívánunk teremteni makroregionális szinten, és így aztán újra államosítják ezt a politikát a tagállamok, a regionális politikát. Ezt nem engedhetjük meg magunknak. Itt az Alpok, az Északi-tenger, ez is nagyon jó térség, itt is sokat lehet teremteni, ott is sokat, az Atlanti parton is, és így tovább. Hát itt is lehetne akkor makrorégió, mindenki elő tud állni a saját kis javaslatával a makrorégiókra, hogy hol legyen, és akkor hosszú távon a regionális politika halálát idézzük elő. Lehet, hogy vannak, akik nagyon elégedettek lennének, hogyha ezt látnák, de én nem örülnék ennek, az az igazság. Úgyhogy át kell gondolni a mechanizmusokat nagyon alaposan, és vigyázzunk, hogy mit teszünk. Meg kell találni hogy melyek legyenek azok a makrorégiók, ahol melyek valóban fontosak, kevés ilyen legyen, legyen együttműködés, de másút tudjunk nemet mondani. Ne azt mondjuk, hogy jaj, itt is egy kicsike régió, egy város, egy partszakasz, és így tovább. Az a lényeg, hogy hol lehet hozzáadott értéket teremteni. A valódi igényekre reagáljunk, és ebben a jelentésben is meg kell találni erre a kérdésre a választ. Köszönöm Mielőtt az előadó le tudja zárni ezt a vitát, a bizottságot kérdezem. Van itt valaki a bizottságtól? Thank you very much. Um, I'm Katri Usztal, I am... Köszönöm szépen, Katri Usztal vagyok, és uh, a regionális politikákkal foglalkozó főigazgató tanácsadója vagyok, viszonylag uh, Újonnan kerültem ebbe a munkába, azonban a makrorégiókkal foglalkoztam már jó pár éve korábban. Nagyon időszerű ez a vita, és nagyon is érdekes a bizottság szempontjából. Éppen most fejeztük be a Duna, stratégia, Duna stratégiát, elindítottuk ezt a régiót, és most próbáljuk kiegészíteni a balti-tengeri munkát, illetve a Dunastratégiai munkát, munkát, megpróbáljuk segítséget nyújtani a bizottság részéről, azért, hogy a résztvevő régiók és szereplők tudják, hogy valós eredményeket érhetnek el ezen stratégiákkal. Ami a makroregionális stratégiák jövőjét illeti, természetesen a bizottság most kezdi a két létező program felülvizsgálatát. 2013-ra egy megelemzést készítünk majd a makro régiókról, illetve a stratégiákról. Természetesen ez időt vesz igénybe. Most annyit mondhatunk ebben a korai szakaszban, hogy a teljesítmény még igazából nem mérhető. Nem arról van szó, hogy egy anyagot hozzon létre az ember, hanem valóban a célkitűzéseket kell teljesíteni. Talán, hogyha megengedik egy-két gondolattal kiegészíteném ezt a jelentést, amelyet nagy érdeklődéssel vártunk, megnéznünk a tanulságokat. Szeretnék itt utalni a balti-tengeri jelentésre, amely egy pár héttel ezelőtt került napvilágra. Ez bizonyos tanulságokat volna az eddigi tapasztalatokból. Tehát egy-két dolgot szeretnék megemlíteni, ezek a következők. És egyébként már van, ami elhangzott a mai vitán ezek közül. A résztvevők felelőssége, illetve szerepe, valamint a befektetett munka olyan kérdések, amelyeket alaposan fontolóra kell vennünk. Elképzelhető, hogy néha félreértések vannak, a bizottságot megkérjük, és akkor egy szép makroregionális stratégiát hoz létre. Nos, hát ez így nem működik, ez biztos. Láttuk ezt a Balti, illetve a Duna stratégia kapcsán is, hogy nagyon-nagyon magas szintű elkötelezettségre van szükség a tagállamok részéről, a régiók részéről, illetve minden résztvevő részéről, az adott területen. Nélkülük ezeket a stratégiákat nem lehet felállítani, és természetesen semmilyen eredményt nem hozhatnak. A kötelezettségvállalás szintje mind a balti tengeri térségben, mind a Duna stratégia esetében elég magas volt, ennek így is kell maradnia a stratégiai dokumentum utáni időszakban is. Tehát, amikor kialakul ez a stratégia, véglegesedik a dokumentum, lesznek nemzeti kontaktpontok, és nemzeti szinten az illetékeseknek ezt valóban prioritásként kell kezelniük, napi szinten, hiszen a bizottság nem hozhat eredményeket az adott régiók számára így. Figyelembe véve tehát a kötelezettségvállalási szintet, a befektetett munkaerőt, azt mondhatom, hogy ezek mind nagyon jelentősek. Hogyha egy olyan stratégiát alakítunk ki, ahol amelyben nagyon sok ország részt vesz, akkor természetesen meg kell nézni azt, hogy milyen lehetőséget biztosíthatunk az országoknak arra, hogy egyenlő súlyjal számítsanak be a stratégiába, hiszen egyenlő mértékű kötelezettségvállalásra van szükség minden tagállam részéről. Azt hiszem, hogy elhangzott már, hogy a, tra- a stratégiákat nem lehet összevetni, azonban vannak közös jellemvonások, amelyek végig vonulnak, és ezek hasznosak lehetnek a vita során. Az egyik ezek közül az, hogy mindegyik stratégiának kevés célkitűzéssel kell rendelkeznie, a lehető legkevesebbel, és ezeknek természetesen relevánsaknak kell lenniük az adott régióra. Azt hiszem, hogy ezzel le is zárnám a hozzászólásomat, várjuk a jelentést, különösen az egyértelmű megfogalmazott kritériumokat, amelyekkel mérhetjük a hozzáadott értéket. Ugyanezt fogja tenni a bizottság a következő két esztendőben a felülvizsgálat előtt. Köszönöm. Elnök. Köszönöm. Most pedig a jelentés tevő kapja meg a szót, Alfonzi úr. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, illetve köszönettel tartozom mindenkinek a megjegyzés, megjegyzésekért. A munkánk elején járunk, és valóban majd megfelelő megoldásokat találunk közösen, és lehet, hogy az elvárásokat teljesíteni is tudjuk majd közös erővel. Deutsch úr elmondta, hogy valóban lesznek még jelentések, lesz még felülvizsgálat, igen, hogyha van pillanat, amikor föl kell vizsgál, felül kell vizsgálni a makrorégiókat, akkor ez most van, hiszen most indítjuk el a regionális politika programozási időszakát, tehát most kell föltenni a kérdést, hogy hogyan lehet hozzáadott értéket képviselni ennek a stratégiának, és hogyan lehet a Duna stratégiából, illetve a Balti stratégiából levonni a tanulságokat és ezt minden európai terület számára nyitottá tenni, hiszen természetesen ez az alapvető kérdés. Ennek az egész lépésnek csak akkor van értelme, hogyha az adott régió is együtt akar működni, és az adott terület is részt akar venni ebből a folyamatból. Nem lehet egy olyan stratégiát kialakítani, amely fölülről érkezik, nem, ennek alulról kell érkeznie, nem lehet rákényszeríteni az emberekre. Aztán ott van a stratégia számának kérdése. Nos, az elnök asszony, az elnökünk elmondta, hogy egy rövid meghallgatást tervezett Hübner asszony az Adriai tenger térségét illetően, amely már rámutatott a nyitott kérdésekre. Egyértelmű, hogy közösen kell dolgoznunk, közösen kell levonnunk a végkövetkeztetéseket, de a földközi tenger térségében megfelelő makroregionális stratégiát kell létrehoznunk közös erővel, és természetesen ezt a, a helyi részvétel segítségével tudjuk megtenni. Angorakis úr, nagyon röviden szeretnék válaszolni. Természetesen megfelelő légkörre van szükség egy ilyen stratégia kialakításához, egy megfelelő gazdasági növekedésre is. Igaza van, ehhez kell azonban hozzájárulnunk. Egy jobb légkört kell létrehozni, egy megfelelő együttműködést, és így előmozdítani a növekedést, hiszen az együttműködéssel érhetjük el a növekedést, az idegenforgalom fellendítését, illetve a, a tengeri térségek kiaknázását. Ez igaz a földkari tenger térségére, az összes tengeri térségre, és nem lehet egyetlen egy regionális stratégiát kialakítani egy-egy területre, ágazatra nézve, és sokkal globálisabban, globálisabb nézőpontot kell kialakítani. Ami pedig a jelentés célkitűzését illeti, nos, először is kritériumokat kell megfogalmazni, természetesen ez lehet, hogy kicsit ambiciózusnak mondható, de végig kell ezt gondolni, és meg kell tudni határozni, hogy mik az adott területek, milyen értékelést végzünk, és egy-egy makrorégió érvényesnek mondható-e a, a helyi kontextus szempontjából, vagy sem. Ami a célkitűzések számát illeti, egyetérték, egyetértek, hogy megfelelő iránymutatásra van szükség, de azután esetleg az alkalmazásokat meg kell majd vizsgálni. A projektekre kell összpontosítani eh, egy-egy adott területen, ebben tudnak részt venni a helyi szereplők is. E, ott vannak a FAR projektek például, amelyek szintén föllendíthetik a makrorégiókat. Tehát azt hiszem, hogy reagáltam a legfőbb kérdésekre, Smith asszony kérdésére. Fariszter úr, valóban megvan annak a kockázata, hogy ismét a regionális politikát nemzeti szintre helyezzük, de erre az lenne a válaszom, hogyha a regionális politika a régiók szinergiájára épül, hozzáadott érték kialakítására, közös lépésekre. Ha ezt nem tesszük meg, akkor természetesen megvan annak a kockázata, hogy ismét nemzeti szintre helyezzük ezt a területet, hiszen egy hiányosságra mutatunk rá, hiányzik majd az együttműködés. Így nem tudunk megfelelni a kihívásoknak sem a különböző területeken, Katalóniában, illetve más területeken. Ezért igen, egyetértek, lehet, hogy kockázat is, veszélyes, de talán egy, egy lehetőség is, hiszen a helyi szereplők segítségével lehet a konkrétumokat megfogalmaz, megfogalmazni, és természetesen ebből a, a kormányzatokat, az államokat sem vonhatjuk ki. Ez lenne a egy-két kiegészítő megjegyzésem, meggyőződésem, hogy közösen kell tovább folytatni ezt a munkát, és nagyon remélem, hogy lehetőségünk nyílik majd az Adriai térség képviselőivel konzultálni, eszmecserét folytatni, és köszönettel tartozom mindenkinek az érdeklődésért. Köszönöm. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. akkor javaslom, hogy pár percig függesszük fel az ülést, amíg megérkezik államtitkár úr. Pontosabban már megérkezett, úgyhogy akkor mégiscsak kezdhetjük is egyből a munkát.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

So, meine Damen und Herren. Nos, hölgyeim és uraim. Meine Damen und Herren. Hölgyeim és uraim, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, folytatjuk az ülésünket. Tehát, kérek mindenkit még egyszer, hogy függesze fel az eszmecseréket a teremben. Kérem a különösen a néppárti kollégákat, Van Nisztelrooy úr, Tojeva kolléga, legyenek szívesek fejezzék be a személyes beszélgetéseiket. Köszönöm szépen, foglaljanak helyet, és akkor átérhetünk a következő napi rendi pontunkra. Nagy örömmel köszöntöm a magyar elnökség képviselőjét. Ma délután Kovács úr, államtitkár úr jött el hozzánk. Parancsoljon! Thank you very much, Mr. Chairman. Um, it is... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Uh, Felegi Tamás miniszter úr helyettesítve. Igazából harmadik alkalommal vesz részt a kormányunk, illetve a minisztériumunk az ITRE szakbizottság, a regionális szakbizottság ülésén, és nagyon örülünk annak, hogy együttműködhetünk önökkel. A magyar elnökség parlamentbarát elnökséget ígért, és azt gondolom, hogy ezt teljesítettük is. Nagyon és eseménydús elnökséget zárunk, és szeretnénk továbbra is együttműködni az Európai Parlamenttel, illetve főleg azon szakbizottságokkal, amelyek fontosak a minisztériumunk szempontjából, kohéziós politika és regionális politika szempontjából. Azt hiszem, hogy mindannyian megkapták ezt a dokumentumot, vagy elektronikusan, vagy pedig papírformában. Ez az anyag tartalmazza a magyar elnökség munkáját, eredményeit, és Természetesen állunk rendelkezésükre, amennyiben kérdéseik lennének az anyag tartalmát illetően illetve az elnökséget illetően, és most pedig magyarul szeretném folytatni. Elnök úr, képviselő úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm szépen a lehetőséget, és köszöntöm az európai parlamenti képviselőket, valamint a jelenlevő és az ülést interneten keresztül figyelemmel kísérő érdeklődőket. 2011. június 30-án a magyar elnökség végéhez érkeztünk, sikeres és eseményekben gazdag fél év áll mögöttünk. Örömmel tölt el, hogy eh, az első két alkalommal miniszter úr mellett most önállóan harmadik alkalommal vehetek részt a Regionális Fejlesztési Bizottság ülésén és beszámolhatok a magyar elnökség regionális politika terén végzett munkájáról és eredményeiről, valamint a jövőben előttünk álló feladatokról. A magyar elnökség célkitűzései a regionális politika területén eh, sokrétűek voltak. Az elnökségi mottónk az erős Európa volt, és az átfogó elnökségi stratégián belül a regionális politika kulcsfontosságú prioritással bírt. Az volt a törekvésünk, hogy tovább erősítsük a kohéziós politikát, hiszen egy erősebb Európa fenntartható növekedést, foglalkoztatást és versenyképességet igényel. Ezáltal válhat az Európai Unió gazdaságilag kiegyensúlyozottabbá, és a globális szintéren is erősebbé. Olyan erős kohéziós politikát képzeltünk el, amely hatékonyabban tud reagálni az újfajta kihívásokra, és alapvető eszköze lehet az Európa 2020 stratégia végrehajtásának. Különösen fontos ez a válság utáni nehéz gazdasági helyzetben, amikor valamennyi uniós politikának nagyobb hatékonyságra van szüksége. Meg kellett vizsgálni azt is, hogyan maximalizálhatjuk a politika által elérendő eredményeket a lehető legköltséghatékonyabb módon. Úgy gondolom, hogy a kohéziós politika már bizonyított az elmúlt időszakban, ugyanakkor, mint minden uniós politikai területen, itt is vannak még rejtett tartalékok. A magyar elnökség stratégiáját ezért úgy alakítottuk ki, hogy a politika jövőjére vonatkozó tervezés kezdeti lépései során vegye figyelembe az Európai Unió átfogó gazdasági környezetét, valamint a kohéziós politika jellegi helyzetét. Stratégiai célkitűzéseinkkel összhangban átfogó célú tűztük ki, hogy hangsúlyozzuk e szakpolitika fontosságát, hatékonyságának és elsősorban eredményeinek tekintetében láthatóságának is növelését. Ennek érdekében a magyar elnökség magas politikai szintre emelte a kohéziós politikát, amely jelentős médiafigyelmet vonzott, és elősegítette a politika elismertségének széleskörű növekedését. Célunk volt, ahogy említettem, egy európai parlamentbarát elnökség kialakítása is ezért érdemi egyeztetéseket folytattunk az európai unió tanácsával az európai parlamenttel és az európai bizottsággal annak érdekében hogy a lisszaboni szerződés gyakorlati nehézségeiből fakadó intézményközi konfliktusokat csökkentsük elősegtve a minél hatékonyabb közös döntéshozatalt. elnökségünk kiemelt célja volt továbbá hogy felhvja a figyelmet a területi szempontok fontosságára és mindezt a regionális politikában az Európa 2020 stratégia végrehajtásában, valamint a kohéziós politika jövőjéről szóló vita során is érdemben megjelenítse. Ennek érdekében összekapcsoltuk a területfejlesztési és kohéziós politikai rendezvényeinket. A kohéziós politika területén specifikus célunk volt, hogy az ötödik kohéziós jelentés következtetéseiben megismert bizottsági javaslatokat részletesebben tárgyaljuk, és a koncepcióktól a konkrétumok irányába mozduljunk el, elősegítve ezzel a jogszabályok mielőbbi elfogadását és az új programozási időszak elindítását. A magyar elnökség ezért néhány témát kiemelten kezelt és részletesen is tárgyalt az elnökségi fórumokon. Így kapott kitüntető figyelmet a stratégiai programozás, a tematikus koncentráció, az integrált megközelítés és az eredményorientáció, valamint azok végrehajtási vonatkozásai. Engedjék meg, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselő urak és hölgyek, hogy az egyes elnökségi eseményekhez kapcsolódva részletesen is beszámoljak a magyar elnökség eredményeiről. Egyik kiemelkedő eredményünknek gondoljuk az ötödik kohéziós jelentésről szóló tanácsi következtetések előkészítését és elfogadását. A kohéziós politika területén első alkalommal került sor ilyen magas szintű hivatalos dokumentum elfogadására a kohéziós politika jövőjével kapcsolatosan, az általános ügyek tanácsának 2011. február 21. ülésén. A tanácsi következtetésekben azonosítottuk a tagállamok közötti konszenzusos tématerületeket, ezzel egyidejűleg meghatároztuk a további vitára szoruló kérdéseket, előkészítve ezzel a tanács munkájának folytatását. A tagállamok egyetértettek abban, hogy a kohéziós politika az európai integráció egyik legfontosabb eszköze, és hogy annak hatékonyságát növelni kell. Az általános ügyek tanácsának ülésén a miniszterek orientációs, vitát is folytattak, és megerősítették elkötelezettségüket egy erős, erős kohéziós politika mellett. 2011. március 29-e és március 30-án zajlott a területfejlesztésért felelős igazgatók ülése Budapesten. A főigazgatók közreműködésével ekkor vált véglegessé a Territorial Agenda 2020 szövege, így azt a május 19-i informális ülésre a magyar elnökség a miniszterek számára beterjeszthette. A magyar elnökség a kohéziós politika jövőjéről szóló magas szintű találkozót rendezett 2011. március 30-a és április 1 között Budapesten. A konferencián átfogó vitát folytattunk a tematikus koncentráció, a rugalmasság, valamint a kohéziós politika eredményorientált megközelítésének témaköreiről. Ez utóbbi találkozó eredményeként a küldöttek elfogadták a tematikus koncentráció kettős célkitűzését, azaz az Európa 2020 stratégiával történő összehangolást és a kohéziós politika hatékonyságának növelését, kiemelve, hogy ez utóbbi az erősebb cél. A résztvevők ugyanakkor rámutattak arra, a hatékony kohéziós politika érdekében rugalmasságot kell biztosítani a tagállamok és régiók számára, hiszen minden régiónak a saját adottságaiban rejlő potenciálok lehető leghatékonyabb kiaknázását kell lehetővé tennünk. A tagállamok határozottan támogatták a kohéziós politika eredményorientált megközelítésének fokozását. Hangsúlyozták, hogy az ennek érdekében meghatározandó új feltételeknek építeniük kell a korábbi tapasztalatokra, és azok ugyanakkor nem növelhetik az adminisztratív terheket. A magyar elnökség féléves időszaka alatt intenzív munka folyt a tanácsi strukturális intézkedések munkacsoport, angol nevén Structural Actions Working Party keretében is. A tanácsi következtetések előkészítése mellett az SZVP ülések a kohéziós politika jövőjét érintő kulcskérdésekre koncentráltak. A fő elnökségi eseményünk a kétnapos informális miniszteri találkozó volt, amelyre Gödöllön került sor. Az első napon a területfejlesztésért felelős miniszterek elfogadták a TE 2020, tehát a Territoriális Agenda 2020 stratégiai dokumentumot. Ez egy olyan célorientált stratégia, amely meghatározza a területi dimenzió helyét az Európa 2020 stratégia, a kohéziós politika és a különböző ágazati politikák kapcsolatrendszerében, és egyben kijelöli a területi kohézió erősítését szolgáló intézkedések legfőbb szereplőit. A megújított területi agenda útnak indításával nem csak a területfejlesztés új alapjait fektettük le, hanem valamennyi uniós politika, így a kohéziós és az ágazati fejlesztések számára is közös vezérelvet sikerült meghatározni. A magyar elnökség a teritoriális agenda széleskörű kormány, területi agenda széleskörű kormányközi konzultációkban folytatott felülvizsgálati folyamatának zárásaként elnökségi következtetéseket adott közre. Ebben is a tagállamok által egységesen elfogadott elv az integrált, területi alapú, többszintű partnerségben végrehajtandó fejlesztések igényét deklarálta. A május 20-i miniszteri találkozó egyik politikai üzenete, amely kiemelt volt, az eredményes kohéziós politika fenntartása. Ezen felül útmutatást fogalmaztunk meg a bizottság számára a hamarosan bemutatásra kerülő jogszabálycsomag tartalmáról. Ki szeretném emelni, hogy a tagállamok magas politikai szinten is határozottan és egységesen foglaltak állást a kohéziós politika eredményorientációja és hatékonyságának további erősítése mellett. Ez a példamutató elköteleződés és szemlélet ösztönzően hathat más politikaterületek számára is. Erőfeszítéseink tükrében úgy gondoljuk, hogy a magyar elnökség sikeresen érte el céljait. Minden tőlünk telhetőt megtettünk a kulcsfontosságú stratégiai kérdések közös értelmezésének kialakításáért, az esetleges félreértések rendezéséért. Megvizsgáltuk a felmerült elképzelések megvalósításának kockázatait is. Azt gondolom, hogy ez a munka megfelelően előkészítette a terepet a soron következő elnökségi trió számára a rendelettervezetek hivatalos tárgyalásaihoz, és ezáltal hozzájárult ahhoz, hogy a 2013 utáni kohéziós politika programjai időben elindulhassanak. Végezetül, tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy köszönetemet fejezem ki a Regionális Fejlesztési Bizottság képviselőinek a magyar elnökség során nyújtott támogató együttműködésükért. A szakbizottság magas szintű szakmai munkával, jelentéseivel és elnökségi rendezvényeinken történő aktív részvételével érdemben segítette a munkánkat. Fontos időszak áll előttünk. A jövő kohéziós politikája jelentős előkészítést igényel, és fontosnak tartjuk, hogy a folyamat mielőbb kezdetét vegye. A magyar elnökség utolsó előtti napján megjelent az Európai Bizottság több éves pénzügyi keretre vonatkozó javaslata, amely kijelöli a jövőbeli tárgyalások kereteit. Ahogy ma reggel a délelőtt folyamán Bienkowska asszonynal folytatott találkozóm során megállapítottuk, lengyel kollégáink nagy feladat előtt állnak hiszen hamarosan a bizottság kohéziós politikára vonatkozó jogszabálytervezetei is ismertté válnak. a lisszaboni szerződés alapján már új eljárásban kerül sor a jogszabálytervezetek tárgyalására amelyben az európai parlament megerőstett szerepet kap. a jogszabálytervezetek tárgyalása során kérem hogy az általunk összeállított és önökhez is eljuttatott elnökségi összefoglalóban található következtetéseket is hasznosítsák Bízom abban, hogy az előttünk álló, kihívásokkal teli időszakban sikerül egy olyan kohéziós politikát kialakítanunk, amely elősegíti a források eredményes, hatékony és az Európa 2020 stratégiát támogató felhasználását. Ebben az eddigiekhez hasonlóan számítunk a képviselő urak és hölgyek támogatására. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm, elnök úr. Ja, herzlichen Dank, Herr Staatssekretär. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Én magam is hálás köszönetemet szeretném kifejezni. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy együttműködhettünk. Ismerjük a tanács álláspontját, és a parlament is kialakította különböző jelentésekben a saját álláspontját. Természetesen Miután megkapjuk a rendelet tervezetet, nagyon érdekes lesz ezeket majd összevetni. Az elmúlt hónapokban nagyon komolyan együttműködtünk a magyar kollégákkal a szakbizottságon belül. Most pedig akkor megadom a szót a képviselőknek. Fanny Steyról úr először a néppárt részéről. Kom, zo net bij het scheiden van de markt tussen de twee. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó munkát végzett az elnökség. Rengeteg témáról beszéltünk már, és tulajdonképpen mindenből, mindenben egyetértünk, nagyon kevés a véleménykülönbség. Elmondhatom, hogy valóban sok előrelépést sikerült elérni, és még a legnehezebb dossziék esetében is sikerült eredményeket elérni. Nagyon sokat beszéltünk a kondicionalitásról és beszéltünk arról, hogy értékeljük ki, hogy hogyan használják fel a regionális politika támogatásait, és azt hiszem konstatálhatom most, hogy a végrehajtást valóban hatékonyabbá lehet tenni, és emellett a jó gazdasági kormányzás megvalósításával Ugye ismerjük ezt a csomagot, amelyről szavaztunk a parlamentben, ezzel is meg lehet találni a jó egyensúlyt a két elem között, ahogy én már korábban is említettem. Részt vettem az egyik ülésen, Gödöllön, remélem jól ejtettem ki a város nevét, egy nagyon szép kastélyban volt ez az ülés, közel volt a városhoz, busszal utaztunk el a helyszínre, és gyakorlatilag egy, egy nappal többet töltöttem ott azért, hogy Gödölle is ellátogathassak, Gödöllőre is ellátogathassak. Nagyon kedves volt a polgármester, és nagyon szívélyesen fogadott minket, meglátogathattuk a várost, volt egy kis idegenforgalmi része is a eh, programunknak. Nagyon kellemes volt a szállásunk is. De ami nagyon fontos az az, hogy az ilyen nem hivatalos találkozókon is megtudjuk, hogy mi történik a régiókban. Például én ezért maradtam ott Gödöllön plusz egy napot, hogy meglássam azt informálisan, hogy ugye mi a hétköznapi valóság, mi történik ebben a régióban. Hiszen ezt nem hivatalos tartózkodás alatt is jobban meg lehet tudni. Említette a területi területi agendát, és az, hogy ugye ezt ki, beemelték a Lisszaboni szerződésbe, ez egy nagyon jó fejlemény. Az Európai Parlament Igen. 7%-ot kért, de persze A plusz 33%-ból 7%-ot kértünk. A, említették a hozzáadott értéket, az európai együttműködést, az európai munkahozadott értékét, hát szerintem ez látható azokból az eredményekből, amelyeket elértek. Egyetlen egy kérdést talán mégis föltennék, amellett, hogy elismerem a teljesítményüket egy kicsit politikai jellegű. Ez a pénzösszegek megítélése például a kiszolgáltatott csoportok támogatására. Volt két évvel ezelőtt egy rendelet, ha jól emlékszem, két évvel ezelőtt, amely elfogadta ezt az intézkedést, tehát hogy az alapok egy bizonyos százalékát, a regionális alapoknak egy bizonyos százalékát fel lehet használni a hátrányos helyzetű csoport, például a romák megsegítésére azért, hogy a lakhatási körülményeiken javítsunk. Magyarországon és nagyon sok más országban is még nem oldották meg ezt a problémát, ez még most is nagyon kényes kérdés. Vannak olyan tagállamok, ahol elindultak a programok, más azonban egyáltalán nem történt még semmi. Nem tudom, hogy mi a helyzet mondjuk Romániában vagy Magyarországon. Esetleg mondhatna nekünk erről még néhány szót, tehát hogy mi volt az önök tapasztalata, milyen programokat indítottak ezzel kapcsolatban. Ugyanis nekem úgy tűnik, hogy ezen a téren nem sok minden történt. Köszönöm. Köszönöm, Van Nistelrooy úr. Toyer úr a liberálisok részéről. Államtitkár úr, tisztelt kollégák, lenne egy előzetes megjegyzésem. A magyar elnökség tevékenységét a parlamentben beárnyékolta az a vita, amely a média szabadságról szólt és a magyar alkotmány változtatásával kapcsolatos vita. Ezek az aggályok még továbbra is aktuálisak, és ezt én már most a kezdetekben szeretném tisztázni. Biztos, hogy vannak olyan kollégák, akik eléggé kellemetlenül érzik magukat emiatt, de ami a strukturális és a regionális politikát illeti, úgy gondoljuk, hogy a magyar elnökség rendkívül professzionális volt. A legfőbb fókusz a makroregionális stratégiára vonatkozott, ez volt a legutóbbi napi rendi pontunk. Ebben és a Duna stratégia kidolgozásában nagyon fontos szerepe volt Magyarországnak, és ezért köszönet illeti Magyarországot, hiszen a Duna stratégia stabilitást hoz ebbe a régióba És ez azt is jelenti, hogy a jövőben a kisebbségek és a határok kérdése nem lesz problémás, és ezeket meg lehet oldani, amennyiben európai szinten kezeljük őket. Magyarországnak tehát nagyon fontos szerepe volt ebben a folyamatban, és remélem, hogy a jövőben is folytatja majd ezt a munkát. Azért kértem szót, mert szeretnék egy kérdést feltenni. Holnap a szakbizottságban, a mi szakbizottságunkban az én jelentésemről fogunk szavazni, amely az abszorpciós arányát vizsgálja a jövőbeni kohéziós alapoknak. Sajnos igen komoly eltérések vannak. Vannak olyan régiók, amelyek képesek az erőforrásokat rendkívül jól feldolgozni, és az előre meghatározott célokra használják fel a pénzeket. Technológia transfer, munkahelyteremtés, gazdaságfejlesztés. És ami a gyengébb régiókat illeti, őket sem hagyjuk ki. De vannak olyan régiók, amelyek nem tudják megfelelően felhasználni az Európai Uniós pénzeket. Szeretném tudni, hogy a magyar elnökségnek milyen tapasztalatai vannak ezzel kapcsolatban. Az önök országa nagyon sokat változott. Központi tervezésű országból piac orientált piacgazdasági országá vált, tehát miért van az, hogy bizonyos régiók nem tudják felhasználni ezt a pénzt, és hogyan lehetne itt javítani az eredményeken? Köszönöm. Ja, vielen Dank, Herr Kollege, für diesen Köszönöm. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Dajs Tamás, jössz. Köszönöm a lehetőséget, tisztelt elnök úr, kedves államtitkár úr. Eh, ha megengedi, én is három rövid megjegyzést szeretnék fűzni ehhez a nagyon pontos és a magyar elnökség tevékenységét tárgyszerűen bemutató tájékoztatóhoz. Elsőként azt szeretném elmondani, hogy az Európai Parlament plenáris ülésén legkevesebb két-három alkalommal az elmúlt fél évben, amikor megítélésem szerint nem tárgyi kérdésekben, hanem nyilvánvalóan politikai természetű ügyekben éles kritika, vagy ha tetszik támadás érte a soros elnöki feladatokat ellátó magyar kormányt, akkor az európai szocialisták, liberálisok, zöldek, eh, más a baloldalhoz tartozó eh, frakció képviselői ezekben a vitákban azt vetették föl, hogy többek között azért is indokolt, megítélésem szerint nem volt helyén való, de szerintük azért volt indokolt ezeknek a politikai kérdéseknek a erőltetése, napirendre tűzése, mert egy soros elnöki tevékenységet ellátó kormány az a tanács soros elnöki tevékenységével kapcsolatos munkája elvégzése mellett eh, példát is kell, hogy mutasson, példát kell, hogy mutasson a kormányzat belpolitikai tevékenységét tekintve a közös európai eh, értékek, a közös európai politikák eh, gyakorlatát tekintve. Én ezzel kapcsolatban egyrészt szeretnék gratulálni a magyar kormánynak ahhoz, hogy a politikai támadások ellenére nem volt hajlandó eltérteni önmagát attól a soros elnöki programtól, amit Orbán miniszterelnök úr ez év januárjában az Európai Parlamentben ismertetett. De a kohéziós politika az éppen egy olyan terület, ahol abban a fél esztendőben, amíg a magyar kormány az Európai Tanács soros elnöki feladatait ellátta, közben pedig Magyarországon a regionális fejlesztés intézményrendszerét, gyakorlatát, hétköznapi működését sikerült nagyon eredményesen átalakítania. Azt kell mondanom, hogy a magyar kormány nem csupán, mint az Európai Tanács soros elnöke tudott komoly eredményeket elérni a kohéziós politika tekintetében, hanem a magyar kormány, ha tetszik, megszívlelte az európai baloldalnak ezt az értékes észrevételét, és a kohéziós politika tekintetében mindenféleképpen olyan magyarországi, ha tetszik, belpolitikai tevékenységet, gyakorlatot folytatott, ami példamutató lehet sok más ország eh, számára. Másodikként én eh, örömmel üdvözlöm, és ha nem tűnik szerénytelennek talán a magyar elnökséget követő soros elnökség számára is zsinórmértékű szolgálhat az a parlamentbarát magatartás, amit a Regionális Fejlesztési Bizottságot illetően is gyakorolt a soros magyar elnökség. Megítélésem szerint ilyen típusú soros elnöki tevékenységgel lehet elejét venni, vagy egyszer mindenkorra pontot tenni. Az európai polgárokat megítélésem szerint bosszantó, és az európai polgárok szempontjából teljesen fölöslegesnek tűnő intézményközi viták végére. A harmadik megjegyzésem pedig az, hogy én abból a szempontból is fontosnak tartom azokat az eredményeket, amelyeket röviden összefoglalt államtitkár úr, amelyik a 2013 utáni kohéziós politikát illető közös tanácsi álláspont, tanácsi következtetések, konszenzusos következtetések kidolgozásában öltött testet, hogy, hogy azért az elmúlt évtizedekben kialakult egy európai eh, táncrend. A bizottság szimpatikusnak tetsző javaslatot tesz a kohéziós politika tekintetében ennek egy kicsit örül a parlament de inkább többet szeretne a tanács meg jóval kevesebbet eh, szeretne költeni a kohéziós politikára mintsem amit még akár a bizottság is javasolt. épp ma mai ülésünkön két napirendi ponttal korábban a two thousand and eleven es uniós költségvetést illetően megint ezzel a problémával szembesültünk van egy bizottsági javaslat ezt alapvetően üdvözli a parlament de ehhez képest a tanács formálódó álláspontja az sokkal kevesebbet szeretne adni, sokkal kevesebbet szeretne fordítani a kohéziós politikára 2012-ben, mint sem amennyi, ami a bizottsági javaslatban szerepelt. Ebből a szempontból rendkívül fontos, hogy a 2013 utáni időszakot illetően éppen az az uniós intézmény, a tanács fogalmazott meg nagyjában egészében a parlament álláspontjával egybecsengő közös véleményt a 2013 utáni kohéziós politikát illetően, amely uniós intézmény egyébként, hát finoman fogalmazva is inkább szűkmarkú szokott lenni e, e tekintetben. E, végül nem utolsóbb egy kérdést szeretnék államtitkár úrnak e, feltenni, ami azzal a két komoly stratégiai eredménnyel függ össze, ami ugyancsak a magyar soros elnökség időszakához kapcsolódik, az európai roma stratégia, keretprogram elfogadása, illetve a második makroregionális stratégia, a Duna stratégia elfogadása államtitkár úr megítélése szerint hogyan fogja érinteni az előttünk álló években, a 2020-ig terjedő időszakban a kohéziós politikát. Köszönöm szépen. Akkor most több különböző kérdést is kaptunk, kapott az elnökség különböző pontokra kérdeztek rá a képviselők, úgyhogy azt javaslom államtitkár úr, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen eh, képviselő urak, akik a kérdéseket eh, feltették. Eh, először össze is vonnék néhány kérdést, de megpróbálnék egyenként válaszolni minden elhangzott eh, eh, kohéziós politikát, illetve regionális politikát érintő eh, kérdésre, amely ezen a szakbizottságnak nyilvánvalóan a figyelme érdeklődésének a középpontjában van. Nagyon örülök Van Nisztelrooy úr személyes élményeinek én azt gondolom, hogy az egész európai eh, projekt szempontjából borzasztóan fontos, hogy eh, ahogy az állampolgárok közötti kapcsolat, úgy a döntéshozók is lehetőséget eh, kapjanak arra, hogy a Európai Parlament termeiből valóban a mindennapi életet is látva a, tagországokban, illetve a kohéziós politika eredményeinek mindennapjait is látva lehetőséget kapjanak első kézből tapasztalatszerzésre. Én ezt nagyon fontosnak tartom. Tehát nem csak ennek a bizottság tekintetében, hanem ahol kritikus szemlélettel, támogató szemlélettel, bármilyen érdeklődésre eh, tarthat számot egy ország eh, kohéziós politikai rendszerének a végrehajtása, én azt gondolom, azt minden tagországnak örömmel kell fogadnia. Eh, a jövő héten kerül sor pont a Kokobűnek, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak egy látogatására Magyarországon. Örömmel állok a bizottság rendelkezésére, hogy megtekintsék azokat a nagyobb projekteket, amelyeket a bizottság érdekel, vagy vizsgálni kíván. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy első kézből szerezzenek a képviselők is információt ezekről. Különösen igaz ez a területi agendával kapcsolatos, vagy a területi agendában érintett kérdésekre. Én azt gondolom, hogy, hogy az egész diszkuszió, ami a kohéziós politikával, a regionális politikával kapcsolatos volt, a magyar elnökség talán legfontosabb eredménye, hogyha visszaemlékszik mindenki a tavaly ősz, őszvége eh, médiában megjelenő képére, ami a kohéziós politikával kapcsolatos eh, volt. Én azt gondolom, hogy mindenki látja azt a fejlődést, amely egyébként konkrétan bizonyítható statisztikai számokkal is eh, eh, bemutatható, hogy a végrehajtása, a kohéziós politika végrehajtása hogyan eh, fejlődik. 2008 és 2009 között a hibaarány milyen szinten csökkent, és a kohéziós politika miért az a speciális horizontális fejlesztési politika, amely képes olyan problémákat kezelni, amely egész Európa számára és meghatározott régiók számára kiemelt probléma, ahogy eh, a roma eh, kisebbséggel kapcsolatos problémákat eh, is említette több képviselőtársuk Konkrétan Van Nisztelrooy úr, képviselő úrnak a kérdésére vonatkozóan, én azt gondolom nagyon fontos, hogy a kohéziós politika eddig is támogatta a roma kisebbség társadalmi befogadását, és Dajcs képviselő úr kérdésére válaszolva majd szeretnék is hosszabban beszélni arról, hogy milyen módon Eh, hozható kapcsolatba a kohéziós politika és a eh, roma stratégiának az uniós eh, kerete. A, konkrét projekttel kapcsolatosan, amire képviselő úr is utalt, mi ezt borzasztóan fontosnak tartjuk, hogy ezt kezdeti nehézségek után megvalósítsuk. Ez egy olyan pilóta projekt, vagy pilot project, amit az Európai Parlament támogat. Itt egy magyar alapítvány támogatja a roma kisebbségből származók foglalkoztatását olyan kisvállalkozások elindításáról van szó, amelyben eh, roma eh, szereplők vannak. Ez két helyszínen eh, kerül megvalósításra, részben a fővárosban, illetve részben Borsod megyében, amely a legelmaradottabb térségek között van Magyarországon, és egy startup támogatást, tehát egy indító támogatást ad kisvállalkozásoknak, illetve összefüggésbe hozható olyan városfejlesztési elemekkel, amely eh, a római integrációs tervvel együtt eh, hajtható eh, végre. Ezeken kívül regionális operatív programokban is vannak olyan településfejlesztési konstrukciók, amely a roma kisebbség helyzetét igyekeznek elősegíteni. Törer képviselő úr kérdésére, amelyben utalt az abszorpciós jelentésre, ezzel kapcsolatban azt szeretném önökkel megosztani, hogy természetesen Magyarországon is eh, jelentkezik a kezdeti eh, eh, nehézségeknek a kérdése abszorciós tekintetben is. Azonban a kötelezettségvállalás szintjén Magyarországon is időarányos a végrehajtás. Kifizetésekben érzékelhető kis lemaradás, ugyanakkor eh, az Európai Uniós eh, tagállamoknak az átlag szintjét mi is teljesítjük, és ami nagyon fontos változás a jellegi kormányzat eh, ebbeli tevékenységében, amelyet úton útfélünk próbálunk elmondani, illetve reklámozni is, hogy a korábbi kormányzati időszakhoz képest pont a kifizetéseknek a gyorsaságát, a kifizetések mértékét igyekeztük felemelni, hiszen a hatás csak akkor értékelhető, hogyha a pénz meg is érkezik a támogatás meg is érkezik, és a projektet végre is lehet hajtani. Azt tudom mondani önnek, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy ha egyszerűsítés lesz, és ez ugye a másik egyik kulcs varázsszó volt a magyar elnökség alatt, a simplification, az egyszerűsítés az eljárásokban is segítheti az abszorciót, illetve az abszorciós képességnek a kialakulását. Végül eh, Deutsch képviselő úr eh, kérdéseire válaszolva, én azt gondolom ez két eh, nagyon fontos kérdés, nagyon fontos magyar elnökségi, kormányzati siker. Ez benne volt az eredeti programunkban is, nagyon örülünk, hogy ezeket sikerült végrehajtanunk. Mind a második makroregionális stratégia, a Duna stratégia nagyon fontos számunkra, mind pedig a Roma stratégiák uniós kerete Eh, talán először a roma stratégiáról eh, hadd mondjak önöknek néhány eh, szót. A kohéziós politika, ahogy a konkrét kérdés kapcsán, Van Nisztelrooy úr kérdése kapcsán már említettem, a kohéziós politika mindig is, de sohasem volt érzéketlen a roma kisebbség problémáira. Eddig is volt, ahogy említettem, lehetőség a roma kisebbség helyzetén, illetve a társadalmi befogadáson javító intézkedések végrehajtására és ez a 2007 és 2013 közötti programozási időszakban a rendeletek módosítása során is kiemelt hangsúlyt kapott a marginalizálódott társadalmi csoportok körülményein történő javítás. E bizottság tagjai bizonyára jól is emlékeznek arra, hiszen a tanács az Európai Parlamenttel együttműködve alkotta meg ezt a módosítást. A magyar elnökség idején elfogadott az Európai Bizottság által készítendő roma integrációról szóló eh, keretstratégia az egységes európai roma politika alapköve, ami meglátásunk szerint. Erre támaszkodva a jövőben a tagállamok eh, ki fogják dolgozni a saját roma integrációs reformprogramjukat, tehát ez egy keretet ad eh, ennek a kérdésnek, és ezek megvalósításának forrásai között a kohéziós források jelentős szerepet kell, hogy játszanak. Ezért is fontos tehát eh, a kohéziós politika integrált megközelítése, és a tagállami rugalmasság megtartása a forrás felhasználásában, hiszen ez a kérdés annyira komplex, eh, hogy eh, a területi sajátosságoknak megfelelő választ kíván, és természetesen vannak olyan tagállamok, amelyeket ez a kérdés sokkal jobban, speciális viszonyaiban érint ugyanakkor a kialaktandó roma politikának a meglátásom szerint nem kizárólag a roma etnikumú lakosságot hanem mindazon társadalmi rétegeket kell segtenie amelyek hasonló helyzetbe kényszerültek. a magyar elnökség eh, szeretné elkerülni hogy a romák és a szegények különösen pedig a gyermekek helyzetét más uniós szakpolitikáktól elszigetelten kezelje az európai politika éppen ezért eh, mindent megtettünk annak érdekében és a jövőben tagállamként is meg szeretnénk ezt eh, eh, tenni hogy az európa two thousand and twenty stratégia végrehajtása során mindez horizontális elvként is megjelenjen a jövőben illetve valamennyi érintett szakpolitikának célja legyen. A Duna stratégiával kapcsolatosan pedig ugye a leggyakrabban elhangzott kérdés ugye a források kérdése, amelyhez uniós szinten új forrás nem kapcsolódik, e, ám magyar példából tudom azt önnek elmondani, képviselő úr, hogy e, mivel a megvalósítás a tagállamok feladata, a végrehajtás e, során a tagállamok meg tudják találni azokat a forrásokat, amelyek beilleszthetők fejlesztési forrásként ennek a stratégiának a végrehajtási folyamatába. A kohézió ilyen értelemben nem csak EU szinten értelmezhető, hanem a Duna medencét tekintve is E, makroregionális stratégiaként is fontos a kohézió megteremtése, amely egyébként a sokak által kívánt többszintű kormányzás, illetve a szubszidiaritás elvét is figyelembe veszi és e, olyan széleskörű partnerségben e, gondolkodik, amely nem csak a részes államok, de a régiók, az önkormányzatok, valamint a pénzügyi intézmények, illetve az EU-s intézmények közreműködésével is történhet. Tehát nem csak, ahogy a Tajer úr képviselő úr által említett a, a e, térség szempontjából fontos történelmi problémákat, kisebbségeket, határokat, e, e, ügyét progresszív módon kezelni képes stratégiáról van szó, hanem egy olyanról, ami példát nyújthat olyan együttműködési formákban, amely több különböző szereplő állam önkormányzatok pénzügyi intézmények eu s intézmények együttmunkálkodásával alakthat ki egy újfajta E, fejlesztési e, metodológiát. E, én és kollégáim ezt nagyon fontosnak tartjuk a Duna stratégiával kapcsolatosan, amellett természetesen, hogy különösen büszkék vagyunk arra, hogy a Dunamedence egy fontos államaként, egy fontos tagállamként ebben az együttműködésben személyesen érzelmileg is elkötelezettek vagyunk emellett. Köszönöm szépen, elnök úr! Ja, herzlichen Dank. Dann möchte ich die Fragerunde wieder eröffnen. Köszönöm szépen. Akkor először Kelly úrnak adom meg a szót. Just uh, very brief. Köszönöm. szépen, nagyon röviden. Én is szeretnék gratulálni a magyar elnökségnek, kiváló munkát végeztek Európáért, és különösen a minket érintő kérdésekben, a kohéziós politika területén, és azt hiszem, hogy ez a következő évekre megfelelő alapot szolgáltat. Ami pedig a médiatörvényt illeti, illetve az alkotmány kérdését, véleményem szerint ugye parlamenti szinten kritika érte Magyarországot, és természetesen ez őszinte kritika volt, ezt elfogadjuk, és a miniszterelnök ragaszkodott az álláspontjához, és azt hiszem, hogy nagyon kevesen vannak, akik ezt meg tudják tenni. Általában beadják a derekukat a felsőbb hatalmak előtt, a felsőbb erők előtt, tehát azt hiszem, hogy ezen a területen nincs mit szégyelni. És végül nagyon sok parlamenti ülésszakon vettem már részt Strasbourgban, illetve itt Brüsszelben is. Szeretnék gratulálni az elkötelezettségükhöz, különösen Győri asszony munkájáért, hogyha jól ejtem ki a nevét, hiszen kiváló munkát végzett, remekül válaszolt kérdéseinkre, kritikáinkra is, és mindig hidegvérrel válaszolt sokszor éjszakában nyúló vitákon át, és azt hiszem, hogy ez is ritkaság számba megy az elnökségi munka során. Tehát ezért is gratuláció illeti Magyarországot. Magyarország is nagy mértékben előrelépett, és az európai projektet is megfelelően előre lendítette a soros elnökség alatt. Kiváló munkát végeztek, gratulálunk, köszönjük! Ja, danke für diesen Beitrag. Dann hat der Kollege Androkakis das Wort. Androkakis következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is egy általános megjegyzésem lenne. Én eh, nem vagyok annyira elégedett a saját hazámmal egyébként nagyon nagy problémáim, problémáink vannak otthon. De most a kérdésem ugye azt a magyar elnökséget illeti, a magyarok is persze problémákat kell, hogy megoldjanak. Először, először arra szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy kaptam információkat, és ezek alapján, vagy ezekből az derül ki, hogy Magyarország még mindig komolyan megérzi a válság hatásai, tehát a, a munkanélküliségi ráta nagyon magas, a gazdasági fellendülés nagyon lassú, tehát nagyon nehéz még egyelőre a gazdasági helyzet. Nem tudom, hogy az aktuális helyzetről tudna-e adatokkal szolgálni. Én ennek nagyon örülnék, mert szeretnénk tudni azt, hogy milyen körülmények között él a magyar nép most. És van még két kérdésem, hogyha megengedi az elnök úr. Először is. Tudjuk, hogy a tanács ugye elutasította a növelést, tehát a kohéziós politika támogatási összegének az emelését. Ugye beszéltünk a 8,5%-ról, és ugye a tanács azt mondta, hogy 5,5%-ról lehet csak szó. Én szeretném tudni, hogy milyen érveket fogalmazott meg a tanács, amelyel alátámasztja ezt a lépését. Tehát én szeretném tudni, hogy a kohéziós alapok ilyen felhasználását hogyan igazolják. A másik kérdésem pedig, hogyha jól, értetté, ha jól értettem, e, államtitkár úr is megerősítette, hogy az ötödik kohéziós jelentésben több konvergencia pontot is felsorolnak az egyes tagállamok között, de vannak olyan pontok is, ahol nem értenek egyet a tagállamok. Én erről szeretnék egy picit több tudni, tehát több precízebben megtudni, hogy melyek azok a pontok, ahol a kohéziós politika kapcsán nem értenek egyet a tagállamok. Köszönöm. Na, das sind doch spannende Fragen. Dann darf ich... Nagyon izgalmas kérdésekről van szó. Matula úrnak adom meg a szót. Președinte, aș vrea să mă alătur și eu felicitărilor pe care vreau să le aduc uh, președinției maghiare. Și... Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni a magyar elnökségnek az előttem szólók után. Két konkrét kérdést szeretnék feltenni Kovács úrnak. Románia egy olyan térségéből származom, és hát mint más térségekben is Romániában, ahol nehezen tudják csak abszorbálni az alapokat, de ami a mi térségünket illeti, az átlagnál jobb a teljesítményünk, és ez részint annak köszönhető, hogy kiváló az együttműködési kapcsolat Magyarországgal. Csongrád, Bihar és ezen térségekről van szó, ahol nagyon jó a határon átnyúló együttműködés Magyarországgal, és ennek köszönhető, hogy sikerült Arad és Szeged között elég gyorsan kiépíteni egy összekötetést. Ezen kívül Békésben és Arad térségben más projektek is voltak. Útépítési projektek, nemzetközi útépítési projektek Arad és Békés között. Tehát jól működnek a dolgok, Mindenképpen nagy szükség van az út infrastruktúrára, enélkül a kommunikáció sem lehetséges. Nos, ezen példa alapján szeretném megkérdezni öntől, hogy mit gondol a hármas célkitűzésről, az együttműködés, a határon átnyúló együttműködés célkitűzéséről, amely rendkívül fontos, különösen a keleti országokban, ahol korábban még falált a határoknál. Köszönöm. Ja, danke schön für diese Frage. Jetzt haben wir noch ein paar... Keine weitere... Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Még van egy pár percünk hátra. Zárásképpen megadom a szót Kovács államtitkár úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a képviselőknek a második körös kérdéseit. Először Kelly képviselő úrnak hadd gratuláljak, illetve korábban fanni Szerő képviselő úrnak. Eh, azt gondolom, hogy a magyar nyelv eh, nehézségeivel eh, láthatóan jól birkózott meg a szakbizottság, illetve az európai parlamenti képviselők. Megvallom őszintén nem tettük könnyűvé a dolgukat. Gödöllő, Győri Enikő, és még sorolhatnám a magyar kifejezéseket valóban nem egyszerűek, de a, a tréfán túl tényleg eh, szeretném elismerésemet kifejezni az iránt, amely az iránt, az érdeklődés iránt, amely a magyarországi eh, belpolitika, magyarországi mindennapok iránt eh, érdeklődővé tette önöket. Én azt gondolom, hogy megfelelő eh, fórumokon, akár az Európai Parlament plenáris ülését eh, tekintve, akár a megfelelő tanácsi formációk eh, után adott sajtótájékoztatókat tekintve minden felmerülő kérdésre volt a mi véleményünk szerint E, elfogadható e, válaszunk. Én azt gondolom, hogy ez az elnökség ez egy nagyon transzparens elnökség is volt, e, és ennek jegyében én köszönöm kis képviselő úr kérdését is, és meg is agadnám a lehetőséget, hogy beszéljek egy kicsit a magyarországi helyzetről, azonban ezelőtt ugye hadd mondjam el azt, hogy eh, nyilván a eh, görögországi problémákkal eh, kapcsolatosan a június 23-i 24-i Európai Tanács a mi meglátásunk szerint nagyon fontos döntést hozott, mely szerint ugye könnyítéseket alkalmaz Görögország számára, hogy ezzel is megkönnyítse a kohéziós források felhasználását, illetve a, arra az útra visszatalálást, amely a gazdasági növekedés újbóli megindítása felé hat. Eh, jelen pillanatban várjuk a bizottság eh, erre vonatkozó eh, javaslatát. A másik kérdésével kapcsolatban valóban a 2012-es költségvetéssel kapcsolatban a tanács nem hagyta jóvá az emelést. Sajnos ez az intézkedés, vagy ez a lépés sem ragadható ki nyilvánvalóan a most folyó gazdasági eh, válság, illetve az eurozóna problémáival kapcsolatos problémáknál. Eh, ezzel összefüggően nyilván olyan nemzeti konszolidációs törekvések is a háttérben vannak, amelyek eh, a probléma más szintjével küzdő országoknak bizonyos korlátokat jelentenek a közös probléma megoldásban eh, való részvételre. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy eh, ezek a problémák mihamarabb eh, mögöttünk legyenek. A magyar helyzetre reflektálva azok a mutatók, amiket ön említett, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy pozitív módon adhatok választ, hiszen mind a munkanélküliségi ráta, E, tekintetében kedvező e, változásoknak e, vagyunk tanulni, mint pedig a gazdasági növekedés egyre erősödő mértékét. Csak hogy ne magyar kormányzati forrásokat idézzek, próbálok külső legitimként hitelesnek elfogadott intézeteket megjelölni. Az OECD friss előrejelzése szerint jövőre 3% feletti, 3,5%-os mértékben nőhet a bruttó nemzeti össztermék Magyarországon. Én azt gondolom, hogy ez sok európai ország lakosság számára eh, eh, egy kimondottan magasnak tekinthető eh, szám volna. Úgy látjuk, hogy a hagyományosan jól teljesítő export mellett egyre inkább a megélénkülő belső fogyasztás hajtja, majd ezt a gazdasági növekedést állítja az OECD. Ezzel összhangban az EBRD is közel 3%-os fejlesztés, közel 3%-os GDP többletet jelez előre, és egy nagyon agresszív kiadáscsökkentő programot hajt végre a magyar kormány. E, legutóbb 81%-ról 77%-ra egy egyszerű lépéssel e, sikerült csökkenteni e, a az államadóságot, és az a tervünk, hogy 2014-re ez 70 és 75 százalék közötti eh, mértékű legyen. Azt gondoljuk, hogy ez egy valóban nagyon fontos eh, eh, probléma. Ennek megfelelően a prudens gazdálkodás miatt fontos, hogy a stratégiai tartalékképzés érdekében több mint 1 milliárd eurót zárultunk jövőbeli esetleges problémáknak a e, finanszírozására, e, ugyanakkor drasztikusan csökkentettük a e, vállalkozásoknak az adminisztrációs terheit, és olyan rövid és középtávú programokat alkottunk, amelyek ezeket a terheket jelentősen csökkenteni szeretnék a jövőben is. Ugyanakkor a finanszírozási igényeket tekintve Magyarország nagyon jól áll, már márciusban olyan dollárba jegyzett világkötvényeket bocsátottunk ki 10 éves, illetve 30 éves lejáratra, amely eh, ezeket a finanszírozási problémákat eh, a közeljövő tekintetében eh, megnyugtatóan rendezte, és legutóbb a kínai miniszterelnök járt Magyarországon, aki kifejezte azt is, ugye egyik állomása volt az európai turájának, amelynek során Berlint, illetve Londont kereste föl. Kína részt szeretne venni a magyar államkötvényeken keresztül a magyar államadósság finanszírozásában. Eh, és emellett csak, hogy az önök által eh, ismert eh, nagyobb cégeket említsek, a közelmúltban az autóiparban az Audi és az Opel, a távközlésben a Magyar Telekom és a Vodafone, Vodafone valamint kutatásfejlesztésben az Ericsson is jelentős fejlesztésekről hozott döntést, amelynek az összértéke több mint két milliárd euró, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a képviselő úr kérdését a, a mostani, az elmúlt két évvel ezelőtti helyzethez képest nagyon jelentős dinamizálásról, előre mozdulásról adhatok önöknek számot. Matula képviselő úr kérdésére, amelyet eh, azért köszönök külön, mert múlt héten volt pont alkalmam a román közlekedési miniszter eh, asszonynal együtt részt venni egy olyan eh, rendezvényen, amely részben a két ország fejlesztési forrásaiból, részben pedig Európai Uniós forrásokat, az Európai Területi Együttműködés forrásait felhasználva mind nagy infrastrukturális projektekről, határon átnyúló projektekről irattunk alá, nemzetközi szerződést a két ország között, mint pedig a kis határban az emberek mindennapi életét érintően pont a határrégióban fontos fejlesztésekkel kapcsolatosan mozdítottuk jelentősen előre az együttműködésünk szintjét, és valóban e, kiváló a e, viszonyunk. Ugye Magyarország e, egy olyan régióban fekszik Közép-Európában, hogy nagyon sok határos országa van, borzasztóan fontos számunkra a határmenti együttműködés, úgyhogy eddig is támogattuk, és a jövőben is támogatni fogjuk a harmadik célkitűzés megerősítését. Örüljük, örülünk, hogy eh, ezzel összhangban a bizottság is eh, hasonló eh, javaslatot tett le az asztalra a következő több éves költségvetésben. Itt is örülnénk annak, hogy elsősorban határmenti együttműködéseket segítene az Európai Uniós Fejlesztési Forrás ezzel hatványozza, nagyobb szintre emelje az elköltendő források hatékonyságát Ugye eh, fontos azt is elmondani a határmenti együttműködéssel határmenti együttműködéssel összefüggésben, hogy eh, eddig is kiemelten kezeltük és aktívan részt vettünk az úgynevezett EGTC-kben, tehát ez a European eh, Grouping of Territorial Cohesion ez erre vonatkozó szabályozás áttekintésében, ezért egy másik minisztérium felelős Magyarországon, úgyhogy természetesen nem szeretnék idegen tollakkal ékeskedni, e, de ezen a területen a magyar kormány is várja a bizottság javaslatát, amelynek határideje augusztus 1, úgyhogy meg tudom erősíteni azt, amit ön mondott a magyar kormányzat számára, kiemelten fontos a, a határmenti együttműködés. Köszönöm szépen képviselő úr, köszönöm szépen elnök úr. Ja, damit sind die Fragen der... Köszönöm. A képviselőnk által feltett kérdésekre választ kaptunk. Köszönjük államtitkár úr, köszönjük a kollégáinak is, köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk. Nagyon örülök, annak, hogy ennyire pozitív ez a mérleg, még akkor is, hogyha, és ez természetes, nézeteltérések persze vannak a parlament és a tanács között bizonyos kérdésekben. De az eddigi kép pozitív volt, most várjuk a következőket.